Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, Szakbizottság nyílt ülésén. Tegnap kezdtük el az sorozatunkat, ma folytatjuk az ülést. Máma pedig az Európai Számvevőszék 2012. pénzügyi évről szóló jelentésének bemutatására kerül sor. Üdvözlöm a számvevőszék elnökét és egy-két számvevőjét is, a számbevőszék éves jelentése számunkra a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság számára az ég év legfontosabb eseménye, pillanata a mentesítési eljárás során, hiszen mi a számvevőszék jelentésére építünk, hiszen a számvevőszék eh, a bizottság és az ügynökségek, eh, valamint a tanács és a tagállamok eh, igazgatási tevékenységére nyit számunkra ablakot. Betekintést ad tehát. Üdvözlöm Semeta biztost is körünkben, aki az Európai Bizottságon belül a költségvetési kérdésekben tárgyaló partnerünk, kapcsolattartó partnerünk. Javaslom, Kaldar elnök, hogy kezdjük már is az ön jelentésével a munkát. Tessék, parancsoljon, önnek átadom a szót, parancsoljon. Elnök úr, öné a szó. Tisztelt Tojrer elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt jelentéstevő. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek az Európai Számvevőszék 2012-es uniós költségvetésű végrehajtásáról, illetve az Európai Fejlesztési Alapokról szóló jelentését. Az európai polgároknak jogukban áll tudni, hogyan és mire költik a pénzüket, illetve hogy megfelelően használják-e fel azt. Joguk van megtudni azt is, hogy pénzük értéket hoz a létre, különösen napjainkban, amikor ekkora nyomás nehezkedik a közpénzekkel való gazdálkodásra. Az uniós pénzeszközöket elsődlegesen a bizottság kezeli. A bizottságnak az uniós beszámolókban és az egyéb jelentésekben tájékoztatást kell nyújtania e pénzösszegek felhasználásáról, a pénzügyi műveletek szabályszerűségéről és az elért eredményekről. A számvevőszék feladata, hogy a szerződés, valamint a szakmai ellenőrzési standardok és bevált gyakorlatok alapján független értékelést adjon az uniós pénzgazdálkodása három eleméről. A számvevőszék az uniós költségvetés végrehajtására vonatkozó értékelésének eredményét éves jelentésében mutatja be, ezzel segíti az Európai Parlament munkáját a zárszámadási eljárás során. A számvevőszék éves jelentésének első fejezete megbízhatósági nyilatkozatot tartalmaz, a beszámoló megbízhatóságáról, és ez a beszámoló alapul szolgáló pénzügyi fejezetek jogszerűségéről és szabályszerűségéről. A kettes, kilences fejezetek konkrét értékeléseket adnak a bevételekről, illetve a főbb kiadási területekről a jelentészáró tizedik fejezet pedig az uniós költségvetés révén elért eredményeket mutatja be. Nos, hogyan értékeli a számvevőszék a 2012-es évre vonatkozó uniós pénzgazdálkodást? Az általános kép nagy vonalakban megegyezik a tavalyi éves jelentésben foglaltakkal, van azonban néhány konkrét pont az idei éves jelentésben, amelyekre fel szeretném hívni a bizottság tagjainak figyelmét. Melyek ezek a pontok? Négy kérdésre vonatkoznak. Egyrészt a kifizetések jogszerűsége és szabályszerűsége, másodszorban pénzügyi korrekciók és visszafizetések, az uniós pénzügyekre nehezkedő nyomás, valamint annak szükségessége, hogy az elkövetkező pénzügyi keret teljesítmény teljesítményközpontú kultúrát hozzunk létre. Kezdem az átfogó képpel. Az uniós beszámoló csak úgy, mint 2007 óta idén is megbízható. Az uniós beszámoló alapjául szolgáló bevételek és kötelezettségvállalások minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek. A kifizetéseket azonban továbbra is lényeges hibaszint jellemzi. Ami az uniós költségvetés révén elért eredményeket illeti, a bizottság helyzetéből adódóan nem tud elegendő releváns és megbízható információkkal szolgálni az uniós szakpolitikák eredményeiről ahhoz, hogy az az árszámadási eljárás során felszámol, felhasználható legyen. A kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó számvevőszéki vélemény nagyjából a tavalyihoz hasonló, mivel az általa tükrözött valóság maga nem változott nagy mértékben. A számvevőszék elutasító véleményét azokra az ellenőrzési bizonyítékokra alapozzam, amelyet a felügyeleti és kontrollrendszerek értékelése, valamint a tranzakciókat tartalmazó minták tesztelése során hoz. A korábbi évekhez hasonlóan a számbevészek által megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek csupán részben eredményesek a kifizetések jogszerűségének és szabályszerűségének az uniós kiadások felmérülésekor történő biztosításában. A tranzakciókat tartalmazó minták tesztelése alapján a számvevőszék becslése szerint az uniós beszámoló alapjául szolgáló. Költségként elszámolt kifizetések esetében a legvalószínűbb hiba arány 4,8%, a számvevőszék 95%-os bizonyossággal állítja, hogy a kifizetéseket jellemző hiba arány 3 és 6% között van. Ezek a hibák nem korlátozódnak a költségvetés egyes területeire, vagy szakpolitikai területekre, az operatív kiadásokkal kapcsolatos valamennyi szakpolitika csoportot lényeges hibaszint jellemzi. Az igazgatási kiadások területe az egyetlen olyan terület, amelyet nem jellemez lényeges hibaszint. Ezt az általános képet a bizottság jelentéssel is alátámasztják, bizottsági, jelenti, bizottsági jelentés is alátámasztják. A kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében 14 bizottsági főigazgatója fenntartással éves tevékenységi jelentésében és a bizottsági összefoglaló jelentés a hiba kockázattal érintett összegeket az összes kifizetés 1,9-2,6%-ára becsüli, amely adatról maga a bizottság is elismeri, hogy valószínűleg kevesebb alacsonyabb az valós értéknél. Amint az az első befejezőzetből kiderült, a számvevőszék becslése szerint az átfogó legvalószínűbb arány 2010, a 2011 és 3,9-ről 2012-ben 4,8%-ra nőtt. A számvevőszéki becslés szerint a legvalószínűbb arány a mezőgazdaság, a regionális politika, a vidékfejlesztés, valamint a foglalkoztatás és szociális ügyek esetében növekedést mutat. A vidékfejlesztés a hibák általában leginkább érintett kiadási területem. Itt a becsült hibarány 7,9%, a regionális politika pedig 6,8%-kal áll második helyen. Ugyanakkor a kutatás és más belső politikák területén és a külső kapcsolatok területén is hibarányok jelentkeztek. Utóbbi esetekben a növekedés részében két módszertani újításnak tudható be, amelyet a számvevőszék a 2012-es ellenőrzésekhez vezetett be. A számvevőszék tranzakció mintái ezen területeket tekintve már nem tartalmazzák az év során eszközölt előleg fizetéseket, Más szóval csak az időközi és záró kifizetéseket, valamint olyan előlegeket foglalnak magukban, amelyekkel az év során el is számoltak. Ez a változás megfelel az eredmény szemléletű számvitel elvének, és így reményeink szerint helyesebb képet nyújt. A második módszertani jobbítás a közbeszerzési szabályok alkalmazásával kapcsolatos, hibák kezelését illeti. 2012-től kezdve az uniós intézményeket és szerveket a tagállami hatóságokkal illetve az egyéb nemzetközi szervezetekkel megegyezően kezeljük. Ezek az újítások összehasonlíthatóbbá teszik az egyes szakpolitika csoportokat az időben is. 2011-hez képest 2012-ben ezek együttesen 0,3% ponttal növelik a legvalószínűbb általános hibarány számvevőszéki becsült értékét. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A számbevőszék 2012-es éves jelentése számos példával szemlélteti az észlelt hibákat, és alapos elemzéseket is tartalmaz. Ezek együttesen betekintést nyújtanak arról, hogy hol és hogyan merülnek fel hibák, és azok miért lényegesek. Hadd mutassak be néhány példát. Először is a becsült hibarány több mint kétharmada a nem elszámolható költségekre, illetve a beszerzési szabályokkal kapcsolatos komoly hiányosságokra vezethető vissza. Másodszor a legmagasabb hiba arányok azokhoz a területekhez kapcsolódnak, ahol a legnagyobb összegek kerülnek kifejezetésre, azaz a regionális politika, mezőgazdaság, vidékfejlesztés és a gazdasági szociális ügyek területén. Harmadszor van a számbevészék tranzakció szintjei kimutatják, hogy ezek a szak, ezen szakpolitika csoportokban nagy 35 és 63 százalék közötti hibás tranzakciók százalékos aránya. Negyedszer, a számbevőszéki tranzakció tesztek arra is rámutatnak, hogy a számbevőszék által megosztott irányítású területeken észlelt hibák több mint felét a tagállami hatóságok még a kötelezettség nyilatkozatok bizottság felé történő benyújtása előtt javítani tudták volna. A számvevőszék megállapításai arra azonban nem utalnak, hogy a hibák csupán egyes tagállamokra korlátozódnak. Az ellenőrzött felügyelet és kontrollrendszerek számvevőszéki értékeléséből kiderült, hogy hiányosságok valójában a tagállami és regionális hatóságok széles körénél jelentkeztek. A hibák továbbá nem is kizárólag a tagállamokkal közösen irányított kiadásokat érintik. A számbevőszék számításai szerint a megosztott irányítású területeken a becsült hibaarány 5,3%, míg az operatív kiadások összes többi formája esetében 4,3% volt. A számbevőszék által észlelt hibák lényegesnek tekinthetők, mivel olyan esetekre vezethetők vissza, ahol az uniós pénzösszegek, összegek nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerültek felhasználásra, vagyis nem voltak összhangban a parlament és a tanács, mint jogalkotó és költségvetési hatóság kívánságaival. Lényegesnek tekinthetők azért is, mert a hibák mögött olyan pénzeszközök rejlenek, amelyeket nem kellett volna kifizetni. Ezzel pedig már át is térünk a pénzügyi korrekciók és visszatérítések témájára. Éves jelentésében a számvevőszék eh, számos bekezdésben tárgyalja ezt a témát. Ez egy összetett téma, amelyet a számvevőszék és a bizottság két különböző, de egymást kiegészítő perspektívából közelít meg. A bizottság arra törekszik, hogy megvédje a költségvetést a szabálytalanságok hatásaitól, a számvevőszék pedig köteles beszámolni arról, hogy a tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. A 2012-es jelentésünkben Feltárjuk, hogy a pénzügyi korrekciók és visszafizetések milyen hatással járnak a tagállamokra, a kedvezményezettekre és a megbízhatósági nyilatkozatra nézve. A pénzügyi korrekciók hatása az érvényben lévő szabályozástól függ. Mondjuk, a mezőgazdaság esetében a legtöbb pénzügyi korrekció nem jár visszafizetéssel a kedvezményezettek részéről, nem jár ezzel. Míg a kohéziós kiadásokat tekintve legtöbbször általány korrekcióra kerül sor, mely projekt szinten nem jelent részletes korrekciót. Voltak éppen tehát a pénzügyi korrekciók többségét a tagállami adófizetők fizetik meg. A számbevőszék külön kiemeli ezt a pontot, mivel az éves jelentést a nemzeti parlamentek és a nemzeti hatóságoknak is címezzük. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő! Az uniós pénzgazdálkodás javítására törekvően, törekedve kénytelenek vagyunk a közpénzekkel való gazdálkodásra, mint uniós, mint tagállami szinten egyre jobban nehezedő nyomást is figyelembe venni. A számbevőszék jelentésében külön figyelemmel tér ki az uniós költségvetésből történő kifizetésekre nehezedő egyre növekvő nyomás jeleire. Mint önök is tudják, a bizottság már 2012-ben is nehezen tudta teljesíteni az összes kifizetési kérelmet. A kifizetéseket érintő nyomást a fennálló kötelezettségvállalások összegének növekedése szint, szintén érzékeltettem. 2012 végére ez az összeg több mint két évnyi uniós költségvetésben szereplő kifizetés összegének felállt meg. A 2012-es pénzügyi év végén a fennálló kötelezettségvállalók és a mérlegben szereplő finanszírozásra váró kötelezettségek együttesen közel 313 millió eurót tettek ki. A számbevőszék véleménye szerint a bizottságnak hosszú távú, a jövőbeni kifizetési igényeket tükröző cash flow erő, előrejelzést kellene készíteni és közéltenie. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Egy előadás minőségéért nem biztos, hogy mindig a színészeket kell elmarasztalni, hiszen előfordulhat, hogy a szövegkönyvvel van a gond. A kiadásokkal kapcsolatos jelenlegi jogi keretek nem elegendőek a kiadás hatékonyabbá tételének elősegítéséhez. Az új pénzügyi keret lehetőséget nyújt a változtatásra. A számvevőszék osztja a bizottság azon véleményét, hogy szükség van egy teljesítményközpontú kultúra létrehozására. Ez azt jelenti, hogy orvosolni kell a számvevőszék által a teljesítménnyel kapcsolatos jelenlegi irányítás és beszámolási rendszerben talált hiányosságokat, amelyek például a következőek. Az egyes kiadási programokban nem alkalmaznak következetesen smart célkitűzéseket. A teljesítménymutatók nem elég jók, az adatok nem elég jók, túl gyakran fordul elő, hogy az Unió által finanszírozott projektek nem fenntarthatóak. Az Uniónak orvosolnia kell ezeket a problémákat ahhoz, hogy támogatási programok új generációjával többletértékkel gazdagíthassa Európát, illetve annak polgárait, és mi több, ezt érez, érzékelhetően tegye. A számvevőszék azt javasolja, hogy az elkövetkező programozási időszakban összpontosítsunk a teljesítményre. Ehhez egyértelmű célok, megfelelő mutatók és várható eredmények kitűzésére van szükség. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az elkövetkező évben az uniós intézményeknek adott együtt kell működniük, a számbevőszék éves jelentésé éven jelentős mértékben járó hozzó most és a jövőben egy kollektív törekvés sikeréhez. Bizakodva várjuk, hogy szerepet vállalhassunk ebben a parlament és a többi uniós intézmény oldalán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen Caldera elnök úrnak azt, hogy bemutatta az éves jelentést, amely valóban számos fontos pontot tartalmazott. Mielőtt meg megadnám a szót az illetékes biztosnak Semeta úrnak, hogy ő is mondja el a véleményét az Európai Bizottság részéről. Azelőtt még szeretnék köszönetet mondani Káldeira úrnak a jó együttműködésért a szakbizottságunkban. Azt láthatjuk az idei jelentésben, hogy foglalkoztak ugyanazzal a problémával, amit mi is felvetettünk itt az szabizottságban a kifizetések kapcsán, és ez egy olyan probléma, amelyet mindenképpen sürgősen orvosolni kell, hiszen nagyon fontos az eredmény hatékonyság is, az eredményekre való koncentrálás, erről ön is beszélt, és a jelentéskészítők, illetve majd a kollégák is kitérnek majd erre bizonyára. A hiba arányok témája is egy fontos kérdés, ez egy kicsit nőtt pedig azt gondoltuk, hogy itt sikerül majd előre lépnünk, és közösen sikerül ezeket a hiba arányokat csökkentenünk. Ha jól tudom, ez nem csak az intézmények felelősségi körébe tartozik, hanem itt szó van a tagállamok felelősségéről is, és Semeta úr, hogyha megkapjuk az ön beszámolóját, akkor talán Ön kitér majd a számövőszék elnök által felvetett kérdésekre és Tessék, biztos úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelentéskészítő, tisztelt Káldéra úr, tisztelt képviselők, és tisztelt számvevőszéki képviselők. A szemövőszékébes jelentésének közreadása az egyik legfontosabb pillanat a költségvetésmentesítés folyamán. Hálásak vagyunk azért az óriási munkáért, amelyet a szemövőszék ismételten elvégzett, és üdvözöljük azokat a tényeket, illetve ajánlásokat, amelyeket kifejeztek ebben a jelentésben. A jelentés szerint a számlákban nincsenek lényeges hibák, és a hiba arány a bevételek, illetve az administratív költségek tekintetében a lényegességi küszöb alatt vannak, tehát 2% alatt vannak. Összességében minden területen a kiadások kapcsán pozitív véleményt fogalmaztak meg. Ez azt jelenti, hogy az előzési rendszerek megfelelőek. Ugyanakkor egy kicsit aggódom amiatt, hogy ebben az évben növekedett a hiba arány a kifizetések kapcsán. Az Európai Bizottság egyetért azzal, hogy újfajta teljesítménykultúrára van szükség, és ezért konkrét javaslatokat is tettünk a következő több éves pénzügyi keret tekintetében, hogy az Európai Parlament ezt a jövőten el is fogadhassa Strasbourgban. A becsült átlagos hiba arány a kifizetések és clearingek esetében 2012-ben 4,8% volt, azon év minden kifizetését érintve. Összehasonlítva 2011-ben ez 3,9% volt. Ahogy a számvevőszék maga is elmondta, a növekedés egyharmada nagy mértékben az új mintavételi módszertannak köszönhető. A fennmaradó 0,6%-os növekedés pedig nagy általánosságban kompenzálódik általános korrekciók által, akkor, amikor a tagállamok beküldik az ide vonatkozó kifizetési igényeiket. Szeretném elmondani azt, hogy milyen fajta kockázat növelő tényezőket láttunk, és mit tudunk tenni ennek érdekében, ezeket el lehessen kerülni a következő programozási periódusban. A tagállamok által kezelt programok esetében a szemvőszék megállapította azt, hogy a nemzeti szabályok megszegése nagymértékben hozzájárul a hiba arány kialakulásához. Ezért az Európai Bizottság egy nagyon ambiciózus egyszerűsítési kezdeményezést tett, amelyel helyett, amelynek során az a cél, hogy a komplex nemzeti kritériumokat egyszerűbb és költséghatékonyabb opciókkal helyettesítsük. A tagállamok jelenleg ezeket az eszéstett költség opciókat 26%-ban használják az ESA esetében, és 2012-ben az Európai Szemvőszék semmilyen hibát nem talált ezen operációknál, ezen műveleteknél. A többi ESA művelet esetében a hibák gyakorisága 40% körül volt. Az Európai Bizottság sokkal egyszerűbb részvételi szabályokat javasolt a Horizon 2020 program kapcsán is. Az arany szabály az egy projekt, egy támogatási ráta a támogatásról próbálja egyszerűbbé tenni. A kohézió tekintetében az Európai Bizottság elismeri azt, hogy nem javult a helyzet 2011 óta, a magas hiba arány számos tényezőnek tudható be. Először is komplex irányítási struktúrák sohasem teszik a pénzügyi irányítást könnyűvé. Vannak többszintű tagállamok, mint például Spanyolország és Olaszország, és itt sokkal nagyobb nehézségek vannak, mint más tagállamoknál, ahol kevesebb számú műveleti program van, és kevesebb köztes testület. A kiadások értékelésének rossz kezelése és hibákhoz vezet. Gyakran csak formalitásokra koncentrálnak, nem pedig a lényegre. Nincs megfelelő ellenőrzés a közbeszerzési szabályok kapcsán, és igazából nincs meg a megfelelő administratív kapacitás és forrás sem. Ezen kívül gyakran nincs megfelelő képzés információ a kedvezményezettek számára. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a tagállamokkal szemben felvesse a magas hibarányok kérdését? Először is az Európai Bizottságnak nagyon szigorú politikája van a felfüggesztésekkel, megszakításokkal kapcsolatban. Amennyiben felmerül annak a bizonyítéka, hogy súlyos és sokáig fennálló hibák vannak, az Európai Bizottság leállítja a kifizetéseket. 2011-ben 91 ilyen megszakítás volt, 2,6 milliárd euró értékben. 2012-ben ez 116 kifizetés megszakításra növekedett 5 milliárd euró értékben. A kifizetéseket akkor indítjuk újra, hogyha az Európai Bizottság tévfeltáró missziója igazolta azt, hogy a problémákat sikerült teljes mértékben megoldani. Ezen kívül az Európai Bizottság 2013-ban specifikus tematikus auditokat végzett el annak érdekében, hogy értékelni lehessen kockázati alapon a különböző irányítási ellenőrzési struktúrákat. Különböző ellenőrzéseket végeztünk, az irányítás, közbeszerzés, illetve a pénzügyi ellenőrzés tekintetében. Ahogy már korábban is elmondtam, az Európai Bizottság aktívan támogatja az egyszerűsített költségopciók használatát. A megnövekedett hiba arány a mezőgazdaságban ugyancsak érinti a vidékfejlesztést, annak érdekében, hogy az itt feltárt hibákat orvosolni lehessen az Európai Bizottság, a tagállamokkal együtt partnerséget hozott létre, hogy meg lehessen vizsgálni a hibák okait, és hogy cselekvési tervet hozzunk létre. 2012-ben 14 tagállamra terjedt ki az első cselekvési terv, és az illetékes hatóságok rendszeresen jelentettek a bizottságnak a végrehajtásról. Idén ezt a gyakorlatot minden tagállamnak kiterjesztettük. Ezen kívül számos tagállam módosította vidékfejlesztési programját annak érdekében, hogy meg lehessen változtatni, vagy tisztázni lehessen az egyes támogatási rendszerek feltételeit. A belső politikák, illetve külső fellépések területén tapasztalható eh, hiba arányok a számvőszék új eh, mintavételéhez kötődnek. A hetes fejezetben külső segítség témában 68%-a a a auditált kifizetéseknek tartalmazott hiba százalékot. A nyolcas fejezetben 62%-át vizsgálták meg az összes kifizetésnek, és itt 2,7% volt a hiba százalék. Az Európai Bizottság megvizsgálta a számvevőszék eredményeit, és azt is, hogy hogyan lehet ezeket elkerülni, ezeket a problémákat a következő időszakban. Hosszú távon a Horizon 2020-ban további egyszerűsítéseket szeretnénk elérni, annak érdekében, hogy hibákat csökkenteni lehessen. Szeretnénk eh, tréninget, auditot, illetve iránymutatást eh, adni a tagállami hatóságoknak, A hatos feljegyzés, amelyet az éves számlákhoz illesztettek, ez figyelembe veszi a többéves dimenzióját a programok nagy többségének. 2002-ben új megszakítási döntéseket hoztunk meg összességében 4,9 milliárd euró értékben. Ez lefette a regionális, kohéziós, illetve szociális és halászati alapokat is. Köszönhetően annak, hogy az elnevezések és az auditok több szinten történnek, és köszönhetően a különböző korrekcióknak, amelyeket a bizottság eh, végzett eh, el, itt nagymértékű javulás volt tapasztalható. A különböző pénzügyi korrekciók mértéke 2009-2002 között 2%-át eh, tette ki az ugyanezen időszak kifizetéseinek. Hogyha a regionális és szociális alapokat eh, vizsgáljuk, akkor a pénzügyi korrekció 2006 között 8 milliárd euróra rúgtak. Ez megfelel a teljes hozzájárulás 4%-ának, vagyis 197 milliárd eurónak. A mezőgazdaság esetében a kumulatív pénzügyi korrekciók 99 és 2002 között 8,3 milliárd eurót tettek ki. Ez megfelel ezen periódus kifizetéseinek 1,5%-ának. Hogyha figyelembe vesszük a korrekciók mértékét az elmúlt időszakban, akkor azt láthatjuk, hogy az éves hiba arány nagy részét sikerül orvosolni, illetve ö, újra ö, visszaszerezni az elkövetkező években. Szeretnék rámutatni arra is, hogy mennyire fontosak az általánykorrekciók. korrekciók Még hogyha ezek a korrekciók nem is hagynak, hatnak ki a végső kedvezményezettekre, ezek teljes mértékben védik az EU költségvetését. Például 2012-ben a bizottság súlyos problémákat látott a román műveleti programoknál, de nem tudta ezek pénzügyi hatását felmérni. Az Európai Bizottság és a román hatóságok megalapodtak egy 25%-os általánykorrekcióban, korrekcióban, ez figyelem, ez lefette az összes kiadást 2012-ben. Ennek alapján a kiadás kivették az EU kiadásaiból, és az Európai Bizottság végezetül csak egy nagyon kis összeget fizetett ki Romániának 2012. decemberében. A következő programperiódusban a bizottság azt javasolta, hogy azok a súlyos szabálytalanságok, amiket a bizottság vagy a szemvőszék tár fel, és amelyek jelentnek a tagállami ö, számlákra, azokat ö, azok nettó pénzügyi korrekcióhoz fognak vezetni. Ahol súlyos és visszatérő rendszerszerű gyengeség volt tapasztalható, akkor ott megszakítottuk a kiadásokat, felfüggesztettek a programokat, és a nettó korrekciókat objektív és átlátható kritériumokra helyeztük. Ezen kívül a retroaktív támogatás gyakorlatával is felhagyott az Európai Bizottság. Ennek során általában a nem megfelelően működő projekteket később egy már korábban befejezett a helyettestették. Hadd beszéljek egy kicsit a megfelelő pénzügyi irányításról és teljesítmény kultúrájáról, amire az Európai Bizottság törekedik. Rá fel kell ismernünk azt, hogy már megkezdtünk sokkal több információt kínálni az EU hozzáadott értékprogramjairól, a különböző értékelési jelentések kapcsán a szerződés 318-as szikkének megfelelően. Amint tudják, a bizottság levonta a tanulságot a korábbi tapasztalatokról, és figyelembe vette a szemvevőszék ajánlásait a következő pénzügyi terv elkészítéséhez, és a részletekről már tárgyalt. Világos célok és teljesítménymutatók találhatóak a bizottság minden javaslatában. Három fontos eleme van annak. Vannak bizonyos fő célok, amelyeket el kell érni az EU 2020-as céljai kapcsán. A második, az EU hozzáadott értékére fokuszálnak az indikátorok a hatékonyságra, hatékosságra és a gazdaságra és társadalomra gyakorolt általános hatásokra. Az elnök kéri az előadót, hogy lassítson. A harmadik elem az új teljesítmény keret tartalmazza a monitorálást és értékelítést, hogy biztosítsa a megfelelő adatok rendelkezésére állását, ez megfelelő beszámolást tesz lehetővé. Ezek a keretek lehetővé teszik számukra a teljesítmény mérését és a hiányosságokkal való foglalkozást. A bizottság elkötelezett amellett, hogy kialakítsa megfelelő architektúráját a jobb teljesítménybeszámolásnak, és ezt bevegye az éves tevékenységi beszámolókba összefüggéssel, összefüggésben a 318-as cikkben szereplő értékelési jelentésben. Komoly munka és tárgyalások válnak ránk, és biztosítom önöket arról, hogy a bizottság rendelkezésükre áll a vita során. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, biztos úr! A bizottság válaszát egy sor, egy soron, egy sor képviselőtársam jelezte, hogy a számbevészek jelentésével és a bizottság válaszával kapcsolatban kérdést szeretne feltenni először a jelentéstevőnek adom meg a szót, Markus Péper, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Dieses, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a számvevőszék elnökének, Kadéra úrnak és Semet a biztos úrnak is a nagyon informatív válaszukat, és abbéli hajlandóságokat is, hogy sok szempontból javítsák eh, a pénzügyi fegyelmet, el kell ismernünk, hogy egy-két területen jelentős áttörést is sikerült elérni. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanom, hogy eh, a számvevőszék 19 ére sem képes egy átfogó megbízhatósági nyilatkozatot kiadni a 2012-es évre. Ezért felszólalásomban négy pontot szeretnék kiemelni, ahol a problémákat részletesen szeretném felsorolni. Egyrészt a hiba százalékról szólok. Másodszorban az EU költségvetés vég, védelméről szóló bizottsági jelentésről beszélnek, melyet néhány héttel ezelőtt adott ki a bizottság. Aztán a 2011-es utólagos mentesítésről, végezetül pedig az eredmény szemléletű számvitelről szeretnék beszélni, melyről felszólalásában ma súlypontilag szólt. Először tehát a hiba kvótáról, hiba százalékról, amely 3,9-ről 4,8 százalékra nőtt. Hát ez nem nagyon biztató, különösen, hogy harmadik éve növekszik a hiba kvóta. Örömmel elismerem, hogy egy ilyen hiba százalék akkor, hogyha a szabályok betartásán ö, alapszik, akkor ez egy nagyon igényes hiba százalék. Ennek ellenére a bizottság maga is finomította a súlyos hibákra, hibák definícióját, és arra szeretnék emlékeztetni, hogy maga a Barózó Bizottság volt az, amely azzal az igényel lépett fel, hogy átfogó megbízhatósági nyilatkozatot szeretne kapni, ezen szeretne elérni, ezen az alapon állva. Ez volt tehát a bizottság elnökének a néhány évvel ezelőtt kitűzött célja, és most azt kell megállapítanunk, hogy hiba százalék évek óta nő nem csökken, hanem nő. Nagyon sajnálom ezt a trendet. Milyen következmények származhatnak ebből? A parlamentet el szeretném tanácsolni attól, hogy most egy módszertani vitába keveredjünk bele. A számvevőszék a saját módszertanát jó érvekkel támasztja alá, és a bizottságnak is jó érvei vannak arra, hogy a saját eh, látásmódja mellett érveljen. Nem a mi feladatunk, hogy kompromisszumot keresünk, Persze összehasonlíthatjuk a két érvelést, és a saját véleményüket kialakíthatjuk ez alapján. Az attól is eltanácsolom a parlamentet, hogy elveszünk a részletekben, és hogy elveszítsük a fő célkitűzéseket, és a különböző bizottsági workshopokra járjunk el, és végezetül ne tudjuk, hogy melyek a mentesítési eljárás igazi súlypontjai. Persze, Örülök mindazokért a lehetőségekért, amelyekre meghívnak bennünket, de úgy gondolom, hogy már így is elegedő információval rendelkezünk. A hiba arányok folyamatosan nőnek, ez tény, és az abszolút értéke is növekszik, és mondhatni a klasszikusokból, a strukturális és agráralapokból ered ez a nagy hiba növekedés. Deja vu érzésem van, hiszen újton újra mindig azt mondjuk, hogy a 60%-át a hibáknak a tagállamok maguk felismerhették volna. Évek óta ezt mondjuk, évek óta így van ez. És idén is, e, illetve tavaly is a közbeszerzés területe felelt a, hibák nagy részéért. Kilenc éve vagyok e, az Európai Parlamentben, e, és helyettes elnöke a Regi Szakbizottságnak, és kilenc éve hallom ezt az érvelést. Ezen felül pedig vidékfejlesztési programokat nem számítják el, számolják el megfelelő, mert a környezetvédelmi célkitűzéseket nem veszik kellőképpen figyelembe. Erről is évek óta hallunk. Kicsiket most meglep azonban az a tény, hogy az agrárpolitika első pillérében is problémák jelentkeznek. Itt növekedett a legjobban a hiba arány, de itt is a saját hibák például az agrár területeket rosszul számolták el, egyszerűen túl nagy, nagy területet jelentettek be. Ennyit tehát a hiba százalékokról. És az első ebből a hiba százalék növekedésből eredő gondolati konzekvenciákról. Második pontra térek rá, az Európai Unió költségvetésének védelmeiről szóló jelent, bizottsági jelentésről. És itt kapcsolatot szeretnék tenni, kap, létrehozni a jelentés között és a között, amiről a számvevőszék ma szólt. 2012. szeptemberében a bizottság, um, az parlament um, kérte, hogy a bizottság készítsen az EU költségvetés védelméről szóló jelentést. Geyer kollega jegyezte a parlament ezen jelentését, és köszönöm um, a bizottság ezen jelentését, amely nagyon hasznos és nagyon jól felhasználható. A számok azt mondják, hogy a kifizetések 2012-ben 4,4 milliárd eurós pénzügyi korrektúrával kerültek eh, kiegészítésre. Egyébként az összkiadások 139,5 milliárd euró volt, és hogyha a korrektúrákat összesen nézzük, akkor ez 2,3%-át teszik ki az összkifizetéseknek a visszafizetéseket is figyelembe vesszük. Összességében ez 4,4 milliárd euróra vonatkozik a korrektúra eljárás. A 4,4 milliárdból mennyi folyt vissza az európai költségvetésben? Kérdezem én. Tudom, hogy erre nem lehet ilyen egyszerűen választ adni, de a kérdés mégis foglalkoztat bennünket. Mennyi ideig tartanak ezek az eljárások? Ez a következő kérdésem. Milyen igazgatási eljárással kell ezen eljárásokat végrehajtani? milyen kamatveszteségek jelentkeznek, hogyha ezeket a fel nem használt pénzeszközöket éveken keresztül befektetnénk, és nem terheljük-e ezzel túlzottan az európai költségvetést. Kérdések ezek mind. Valóban nem a bizottság hibái ezek, hanem a 2007-2013 közötti rendeletek hibái, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy ezen hibás programokat új programokkal helyettesítsék. Sajnos azonban nem következtethetünk arra, hogy az új tagállami programok vagy projektek javított, jobb igazgatási rendszereket vezetnének be. Mi több, az új programok és az új projektek a régi hibákat ismétlik meg. Megemlítendő az is, hogy 2012-ben a pénzügyi korrekciók 58%-a egy államra eh, esett, egyetlen egy tagállamra estek ezek. Meg is mondom, melyik volt ez a tagállam, Spanyolország. És ebben az időszakban csak három olyan tagállam volt, amelyek a hibák összesen 80%-ában ért feleltek az EFRE-ben Spanyolország, Olaszország és Görögország. És most azt mondják, hogy akkor ez így volt. Nem, ez ma is így van. Hiszen, hogyha a bizottság aktuális statisztikáit megvizsgálják, akkor látható, hogy ismét Spanyolország, Görögország és Olaszország felelnek a hibák nagy részarányáért. És sajnos most Csehország, Lengyelország és Románia csatlakozott ezen országok csoportjához. Remélem, hogy a trend nem erősödik meg ezekben az országokban, de látható, hogy egy-két kevés ország azok, akik az európai strukturális és agrár támogatást elhiteltelenítik évek, hanem évtizedek óta még egyszer emlékeztettem önöket arra, hogy a megosztott igazgatás 80 a költségvetés 80%-a megosztott, megosztott igazgatásban zajlik, és a, ha a tagállamok megfelelően végezték volna a munkájukat, akkor 60%-ban visszanyerhették volna a helytelen kifizetéseket. Milyen következtetéseket vannak le ebből? A szakbizottság elnökségével együtt tervezik a spanyol felelős minisztert meghívni, Ugyanúgy, ahogy Geyer kollega a cseh és a román minisztert meghívta múlt évben, Spanyolország az egyik fő hiba, a hibák egyik fő felelőse, éppen ezért úgy gondolom, hogy helyes volna közvetlenül velük eszmét cserélni. A tagállamoknak meg kell mutatni tehát a hibáikat, a hiányosságaikat, de majdnem két évtized hibás elszámolás után a bizottságot a közvetlen felelősségbe is jobban be kell vonni hiszen ő a szerződések őrzője. Az a kis játék, hogy addig lehet cserélni a programokat, amik támogathatóak, és a hibákat folyamatosan megismétlik, ezek, ezt a játékot, ennek a játéknak véget kell vetni. Drasztikusan fejezem ki magam hogyha ha, tömegközle, ha közlekedés és szereplőként újton újra mindig azokat a hibákat vétem, azokat a szabályokat szegem meg, egy idő után elveszik a jogosítványomat. Nem így van ez az európai támogatásoknál. Hogyha hibát követek el, új projektet vezethetek be, és hogyha ez a projekt is hibás, új projektet vezethetek be. Ez olyan, hölgyeim és uraim, mintha a rendőr elvenné a jogosítványomat, majd pedig utána új jogosítványt adna nekem, csak azért, mert ugyanazt a hibát követtem el, ugyanúgy piroson keresztül mentem, majd ha újra átmentem piroson, megint bevonja a jogosítványomat, majd egy új jogosítványt állít ki. Tehát, hogyha mindig új, friss pénzt kínálunk a vétkezőknek, akkor ezzel nem segítjük a felelősségteljes gazdálkodást. Ezért a következő pénzügyi tervidőszakra komoly következtetéseket kell levonni. Arra van szükség, és Semet a biztos erre utalt is, arra van tehát szükségünk, hogy egy automatizmust vezessünk be a nettó pénzügyi korrektúrák területén. Mit jelent ez? Az bizonyítható magas hiba a kvótákat bemutató tagállamokat egy pénzügyi felügyelet alá kell tenni. Egyrészt egy olyan eljárást kell bevezetni, amelyben a hiba, el, hiba ráták alapján a bizottság átfogó ellen, ellenőrzéseket vezet be. Minél nagyobb hibákat követett el a tagállam, annál több programot kell a bizottságnak közvetlenül ellenőrzés alá vonni. Meg vagyok róla győződve, hogy egy ilyen automatikus eljárással megváltoztathatjuk ezt a jelenlegi helyzetet, de elismerem, hogy az Európai Parlamentben ülő kollégákat, különösen az érintett szakbizottságban dolgozó kollégákat erről meg kell győzni másodszorban, és ezt a számvevőszéknek intézem, elnök úr, felszólítom a számvevőszéket, hogy az ország jelentéseiben találja meg annak az okát, hogy miért mindig ugyanazok az országok, akik ugyanazokat a hibákat követik el. Az a magyarázat, hogy a szerződések erre nem alkalmasak. Nos, hát én tegnap az európai szerződéseket tanulmányoztam egy vidám este során, és egyszerűen nem értem, hogy az európai szerződések alapján a, tagá, a tagállami országjelentésekben a, a számbevőszék miért ne hivatkozhatna a konkrét hibákra. Úgy gondolom, hogy a számbevőszék abszolút feladata, hogy a hibákra rámutasson. Hiszen mi történhet? hogyha a hibák több mint 80%-a bizonyos országokból származik, hát mi történhet abból, hogyha ezekben az országokban rámutatunk a hibákra? Ezzel a hibák, a tévedések 80%-a kiküszöbölhetővé válik, ezért kérem a számvevőszéket, hogy ezen gondolkozzon el. Bevezetőmben részletesen köszönetet mondtam a számvevőszéknek a sok precíz észrevételért, de ugyanakkor egy területen csodálkozásomnak szeretnék hangot adni. A tavalyi számvevőszéki jelentés rövid változatában, amelyet a politikusoknak és az újságíróknak adtak ki, a hetedik oldalon, a megbízhatósági nyilatkozatban egy fél oldalon arról beszélnek, hogy negatív ítéletet adnak ki illetve negatív választ tartanak helyes következtetésnek. Nem értem, hogy egy olyan évben, amikor a hiba százalékok nőnek, a, ezt a következtetést miért nem vonják le? Olyan rossz érzésem van, hogy talán mert jönnek az európai parlamenti választások, óvatosabban fogalmaznak. Úgy gondolom, hogy a negatív eh, ellenőrzési ítéletre való utalást kizárólag, most a rövid változatról beszélek, és itt most nézem, hogy melyik oldalban is van ez, egyelőre nem is találom. Mindenesetre csak két sorban szerepel, hogy a számvevőszék negatív ítéletet mond ki. Márpedig az előző változatban ez egy fél oldalas megfogalmazás volt. Keresem ezt a szöveget, hiszen különben esetleg azt mondja, hogy csak improvizáltam, az ötödik oldalról beszélek, a sötéttel feltüntetett bekezdésben, az utolsó bekezdésben kettő, csupán kettő sorban beszélnek arról, eh, amiről az elmúlt eh, rövid változatban egy egész oldalnyit számoltak be. Ez pedig a fel, eh, az önök jelentésének egyik kulcs észrevétele. Éppen ezért kérem elnök úr, hogy kerüljük el mindenfajta áthallást, az európai választásokra vonatkozólag, tehát kérem, hogy a számvevőszék még egyszer világosan és egyértelműen mondja el, hogy az észrevételeki um, um, hogy, hogy, nem, hogy nem adja meg a, a, ezt a engedélyt. Aztán a harmadik pont a Geyer jelentés, a 2011-es utólagos ellenőrzés. A bizottság két területen vált aktívva, egyrészt az európai költségvetés védelmi területén, másrészt pedig a 318-as cikk hatája alatt ez az értékelési jelentés. A növekedő statisztikai átláthatóságot a közleményben üdvözöljük, ám a szükséges intézkedések tekintetében és remélem, hogy itt Geyer kollega szellemében szólalok fel, úgy gondolom, hogy hiába kerestük az új javaslatokat. Például az első pilléres agrárpolitika első pillérében mutatkozó hiányok 2012-ben ugyanazok, mint 2011-ben voltak, csak hiba arány nőtt. A vidékfejlesztési jelentés a bizottság tavalyi érvelését idézi, idézi az idei jelentésben, Ráadásul november 29-én ez az észrevétel a tanácsban már vitát váltott ki, tehát az érvel is ugyanaz, a hiba volumen azonban nő. Ugyanez vonatkozik a finanszírozási eszközökre, a bizottság itt is egy olyan munkaanyagra hivatkozik, amelyet 2012. februárjában már eljuttatott nekünk az, elő, az előtt zajló mentesítési vita kapcsán. A bizottság tehát <clears throat> ugyanazokra az érvekre hivatkozik, eh, ám a hiba századék nő, és ugyanazok az országok a hibásak. Hölgyeim és uraim, tehát alapvető változásokra van szükség a következő finanszírozási időszakban, hogyha a bizottság eh, nem vállal itt eh, konkrét felelősséget, a Fekete Péterezés, a Fekete Péter játék továbbra is zajlik. Tehát egymásra mutogatnak a szereplők. Ezért a bizottságnak arra teszek javaslatot, hogy csak akkor adja ki mentesítést, eh, illetve a parlamentek akkor, arra teszek javaslatot, hogy csak akkor adja ki mentesítést, hogyha a bizottság megfelelő szerepre hajlandó a jövőben egy záró észrevételem. Még a, van a teljesítmény értékelésről. A performance értékelést, a teljesítmény értékelés sokan mindent gyógyító szerként látják, és eh, a számvevőszéki jelentésben is szólnak ezen eredményközpontú, illetve teljesítményközpontú szemléletről. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mi fellépésünk európai többlet értékét azonban nem vil húzza ez kellőképpen alá. Azonban mind a számbeviszek, mind a bizottság tevékenységében világossá válik, hogy a Unió minél inkább mérhetővé akarja tenni a szociális munkaerőpiaci területen a hatékonyságot, annál inkább a tagállamok eredeti hatáskörébe ütközünk. Úgy gondolom, hogy az igazi többletértékre vonatkozó kérdés arra vonatkozik, hogy az EU pénzek hol rendelkeznek mobilizáló hatással, és hol érünk el európai célkitűzéseket. És valóban az óvodába járó gyerekek számán akarjuk mérni az európai többletértéket, vagy pedig sokkal inkább európai pilotprojektekre kell koncentrálnunk. Van-e értelme annak, hogy a magasabb iskolai végzettséget európai célként definiáljuk, mint az Európa 2020-as stratégiában, vagy nem volna célra vezetőbb ott pluszpontokat elérni, ahol Európa a szakképzés infrastruktúráját javítja. Úgy gondolom, hogy ezen személyre vonatkozó indikátorok zsákutcába vezetnek bennünket, ez egy nagyon veszélyes játék, ahol végezetül egy valamit el kell ismernünk, hogy Európa szociális problémáit ezzel a viszonylag kevés pénzzel, amely rendelkezésünkre áll, nem tudjuk megoldani. Tehát csupán struktúrákat alakíthatunk ki, és projekteket vezethetünk be, minden más uh, képmutatás volna. Hölgyeim és uraim, következtetésem. A mentesítés folyamata megkezdődött, a szakbizottsági tagok a számvevőszéket nagy figyelemmel fogják megkérdezni, kikérdezni, és nagyon nagy munkát kell végeznünk az Európai Parlamentben. Ugyanakkor a munkánk első következménye már látható, bizottság egy-két területen felelősség teljesebben dolgozik, erről azt hiszem, hogy fentebb részletesen beszéltem, és a félrevezetési manővereket és a füstbombákat nem fogjuk elfogadni. Valóban lényegre kell térni, és nagyon bízom abban, hogy a bizottság és a számvevőszék együttműködésről tesz bizonyságot. Felszólítom a kollégákat, hogy az elkövetkező meghallgatásokra eljöjjenek, sok kritikus kérdést feltegyenek, hiszen úgy gondolom, hogy egy roppant fontos san járulunk hozzá az európai polgárok és adófizetők érdekének érvényesítéséhez. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, Markus Pipernek. Most pedig a frakciók felszólalói kapnak szót. Összesen 10 12 kértek szót. Az a számbevőszék elnöke 11 órakor el kell, hogy hagyjon bennünket, tehát nekem kell gazdálkodnom az idővel. Javaslom, hogy először a koordinátorok, illetve minden frakció egy-egy képviselője kapcsol kapjon szót, és utána pedig egy perc, egy perc, 30 másodpercben pedig a tagok kapjanak szót. Tehát, ki kéri a szót? Derek Warren. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A szemvevőszégnek is szeretnék köszönet mondani a beszámolóért, és az előadónak is a bevezető megjegyzéseikért. Hasonlóképpen csalódottak vagyunk, hogy 3,9%-ról 4,8%-ra növekedett a hiba arány és természetesen főleg az okoz csalódást számomra, hogy ez anyagot ad a kritikusoknak, az euroszkeptikusoknak, és azt mondhatják, hogy csalókból áll az EU. Ezt a fajta benyomást erősítheti egyes tagállamokban ez a tény. Ilyen nehéz gazdasági helyzetben nagyon fontos, hogy minden egyes eurót megfelelőképpen költsünk el, és munkahelyek teremtésére fordítsunk minden egyes régióban. Ezért fontosnak tartom megvizsgálni a hibák okát, a hibák növekedésének az okát, és hogy mit tehetünk a jövőben annak érdekében, hogy csökkentsük ezeket a hibákat az EU kiadásaiban. A beszámolóból teljesen világos, hogy minden területen növekedett ez a hiba, és nyilván minden biztos meg tudja magyarázni, hogy mi miatt növekedett a hiba arány a, az foglalkoztatásügyi főigazgatóság azt fogja mondani, hogy 40%-ért a hibáknak egy tagállam felel nevezetesen Románia. Biztos vagyok abban, hogy minden biztos meg tudja magyarázni a hibák okát. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni az általános okokat, amelyek mindenkire egyaránt jellemzőek. Az egyik ilyen a szemvevőszék által alkalmazott mintavételezéses, megközelítéses módszer bevezetése, a módszer változtatása és ennek a változtatásnak tudható be a hiba arány növekedésének egy része 2012 és 2011 és 2012 között. Kérdéses, hogy a jövőben is lesz-e még ilyen hatása a hiba arányra e módszerváltoztatásnak. A bizottság a hiba arányjal még akkor is, a hiba arányt akkor is vizsgálja, amikor a korrekciókra sor került. Tehát, hogyha a korrekciókat elfogadták, a, akkor kérdés, hogy a jelentésben ennek szerepelnie kell-e, tehát annak a kijelentésnek, hogy az Európai Unió költségvetését sikerült megvédeni, mert a korrekciókra sor került. A tagállamoknak is fontos a szerepe, és nem titok, hogy van néhány tagállam, amely a hibák kért elsősorban felel. Kérdés, hogy meg lehet-e ezeket nevezni? Az Egyesült Királyságban például a strukturális alap kifizetéseket jelenleg felfüggesztették. Az egyes tagállamokban problémákat jelentenek különböző elvek, az ellenőrzési rendszer hibái, tehát hogy nem figyelnek fel a hibákra időkben. Geyer kolléga szerint a hibák 62%-át maguk a tagállamok is felderíthetnék. A bizottságnak véleményem szerint ki kellene alakítania egy mechanizmust, amely lehetővé tenni a problémás tagállamok azonosítását megfelelő időben, és egy erősebb rendszere van szükség, amely felfü a fizetések felfüggesztéséhez vezet. Érdemes megvitatni egy ilyen mechanizmus kialakítását, amely egy megbízhatóbb rendszer működtetését tenné lehetővé a jövőben. Még néhány megjegyzésem lenne. A szemvevőszék elnöke említette, hogy a bizottság, beszélt a bizottság flow pozíciójáról. Az EU költségvetésében elég nehéz egy hosszú flow tervezést megvalósítani. Kérdezem, hogy ezt hogyan képzelte el? A másik a teljesítés, teljesítmény kérdése. Mindannyian e egyetértünk azzal, hogy a különböző projektek, programok teljesítményét javítani kell. Ezzel kapcsolatban javaslatok is születtek már, hogy jobban odafigyeljünk a programok teljesítményére, például a feltételesség, a teljesítmény tartalék képzése és egyéb javaslatok születtek, tehát nyilván erre jobban oda fogunk figyelni, A kérdésem a bizottsághoz, hogy hogyan tudják majd mérni a teljesítményt a jövendő programok esetében, hiszen itt ez a fő kérdés. És végül a szemvevőszék elnökéhez intézném ezt a kérdést. A beszéde végén említette, hogy fontosnak tartja az együttműködést mindenkivel. Az én frakcióm szinte nagyon fontosnak tartja az együttműködést a hiba határ, illetve a hiba mennyiségek csökkentése érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Inge Gressle következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ez egy tényleg egy nagyon jó jelentés, kitűnő az egyes fejezet is, ahol alapvető kérdések merülnek fel. Néhány kérdésem lenne, azzal kapcsolatban is, hogy olyan létre a hiba arány. Intenzíven tárgyaltak az auditáltakkal, és úgy gondolom, hogy az auditáltak az auditorokat egy kicsit megenyhítették. Kíváncsi lennék, hogy az egyes adatok hogyan jöttek létre. A strukturális alapoknál 50%-ot ha láttak hiba arányban, ez nem minősíthető, 50% van itt. Úgy gondolom, hogy a számvevőszéknek a saját módszerét is nyilvánosságra kell hoznia. Már elmondtam azt, hogy az auditáltakkal történő tegyelás nem tesz jót a hiba arányoknak, nem jó az, hogyha nem fejezzük ki azokat a problémákat, amelyek léteznek, és amelyeket egymás között egyébként már többször is egyértelművé tettünk. Nem gondolom, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit megvédjük akkor, hogyha egy tagállami költségvetésre mennek azok a pénzek, amelyeket nem tudunk szétosztani a tagállamok között. Más kell kitalálni, mert egy EU adófizető nem ér többet, mint egy nemzeti adó fizető, tehát ez a egyik zseb, másik zseb, ez nem igazán segít. Hogyha egy problémás területre adjuk a pénzt, akkor nincs értelme annak, hogy azt mondja a tagállam, hogy én a saját nemzeti kontomra veszem a károkat, és akkor így az EU rész védve van. Én ezt nagyon problémásnak tartom, és nem is értek ezzel egyáltalán egyet. Az, hogy a értékelő helyek általában hamis értékeléseket adnak ki, én ezt nem tartom jónak. Úgy gondolom, hogy mindenképpen ezen még dolgoznunk kell, nagyon sok az érdekkonfliktus a tagállamokkal. Nem akarják kimondani azt, hogy hibákat követtek el, mert különben pénzt vesztenek el. És itt mindenképpen valamit tennünk kell, például intézkedéseket kell meghozni, például, ha meg felfedezik a tagállamok a hibát, akkor megtarthatják a pénzt. De mégis miért van ilyen sok ö, ö, hamis nyilatkozat a ö, tanúsító hatóságoktól? Ez érdekelne engem. Számvőszéki jelentést érdekesnek tartom, bár kicsit csalódott vagyok, mert már harmadjára növekszik egymás után a hiba arány, tehát szerettem volna, hogyha a számvőszék ezzel kapcsolatban állást foglal és kritizálja ezeket a dolgokat. Elnök úr, rosszul látom-e, vagy egyre inkább azt láthatjuk, hogy a tagállamokban összeomlik az igazgatás, és ez talán a válság hatása, és mit gondol a 95%-os közös finanszírozási arányról bizonyos tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy sokkal több a probléma akkor a, problémák, a pénzek kiadása kapcsán. Lehet, hogy itt is arra kellene törekedni, hogy ezt csökkentsük, főleg a kifizetések kapcsán azt láthatjuk, hogy nincs is igazából pénzünk az ilyesfajta dolgokra. Köszönöm szépen, köszönöm. Jan Mulder úr következik, majd Bert Stász. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a számvevőszék elnökének is, hogy bemutatta számunkra ezt a beszámolót. Tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint mindig. E, Európai parlamenti képviselőként reméltem, hogy egy napon ö, valóra válhat az álmom. Ez ö, hiába való volt ez a remény, és ez nagyon csalódás, nagy csalódást okozott számomra főleg az, hogy minden adat rosszabb, mint tavaly az általános hiba határ is, de még hogyha a mezőgazdasági adatokat megnézem, most 3,8 százalék, korábban 2 százalék alatt volt. Mi az oka annak, hogy a hiba határ a mezőgazdaságnál egy év alatt szinte megduplázódott, ha jól látom, a regionális politika, vidékfejlesztés rettenetesen magas, és a tagállamok a fő felelősök, de közös a menedzsment, Úgyhogy ismét hangsúlyoznom kell, hogy és ö, szerencsére a bizottság is egyetért ezzel, hogy a tagállamok nyilatkozata felé kell eltúlni a hangsúlyt. Amikor a bizottság jelenlegi elnöke ö, turbulens időszak alatt ö, elfoglalta a pozícióját, kijelentette, hogy öt éven belül pozitívumban leszünk, pozitív eredményünk lesz. Nem tudom, hogy milyen öt évről beszél, Érdekes lenne meghallgatni még egyszer Barroso urat, hogy miért volt ennyire optimista kilenc évvel ezelőtt. Mit mondhatunk erről? Kilenc éven keresztül mindig megadtuk a mentesítést a bizottságnak egy év kivételével. Mindig elfogadtuk az ígéreteket, hogy ez majd javulni fog, és mindig megszekték ezeket az ígéreteket. Nem tudom, mit tehetünk még, mire számíthatunk, hogy pozitív ö, beszámolót hallhatunk. Ö, hallottunk, hogy a hiba számítás módszerét megváltoztatták. Nem tudom, hogy miért kellett megváltoztatni, korábban nem hallottam semmilyen panaszt ezzel kapcsolatban. Esetleg ezzel kapcsolatban kaphatnánk most valamilyen magyarázatot, hogy miért kellett a módszert megváltoztatni. Ezen kívül át kell tanulmányoznunk alaposan a beszámolót, és megnézzük, hogy mit tehetünk, de hát tekintettel a közeledő európai parlamenti választásokra is nagyon nehéz lesz ennek így nekifutni, erősebb garanciákra van szükségünk, hogy valami történni fog. Nem a számvevőszék hibája, az elmúlt évek sorában mindig nagy tisztelettel, során mindig nagy tisztelettel viseltettem a számvevőszék iránt. Ez nem az európai számvevőszék hibája, hanem az Európai Tanácsé. Állandóan visszautasítják, hogy nagyobb felelősséget helyezzünk a tagállamokra. Ugyanakkor egy horvát kinevezésre is sor került, amely nyíltan szembe ment a parlament szakbizottságának az ajánlásával. A parlament nem fejezte be még ezt az ügyet, ezt nem tűrhetjük el hogy egy kicsit komor hangulatban ülök üt, itt a jelek nem pozitívak, nem jók a kilátások. Gondolkodnom kell, hogy mit tehetünk. Köszönöm szépen, Jan. Bárt kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, ami az utolsó megjegyzését illeti Jan Muldernek, ehhez csak csatlakozni tudok. Tegnap este beszéltünk az illetékes az érintett horvát taggal. Tudom, hogy ez nem az ön hibája, nem az ön kollégáinak hibája, hanem az adott tag hozzáállásáról van szó, aki látszólag nem igazán érzi azt, hogy hogyan működik egy parlament, mik a kényes pontjai egy parlamentnek, mik a szokások itt, de természetesen a tanács, miniszterek tanácsa is hibás amely kinevezte ezt a kollégáját. Káldera úr, szeretnék önnek köszönetet mondani az éves jelentéshez, és minden számvevőszegi tagnak szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, mert önök igazából kitűnő munkát végeznek, számos információt adnak át nekünk. Mit tehetünk ezzel? Amit nem kell tennünk, véleményem szerint ezzel az az, hogy vitát kezdjünk a módszerről. Szerintem ennek nincsen értelme, nem szabad azt az üzenetet közvetíteni a közölmény irányába, hiszen nem ez a vita tárgya. Két dolgot szeretnék kiemelni. Néhány adat, ami, amelyek az önök munkájából kivehetőek. Igazából ez nem igazi hír, évek óta így van ez, de hogy a közölmény számára is láthassuk ezeket. Nos, 32%-ban van a energia illetve a transport esetében. A mezőgazdaság esetében is magas a hiba arány, a vidékfejlesztés, halászat, egészségügy 18% a hiba százalék, és az esetek több részében nem igazán volt megfelelő információ tagállamok részéről. 6% volt a munkavállalás tekintetében, hiba arány. Ez azt jelenti, hogy minden egyes hiba esetében 91%-ban itt nem csalásról van szó, tehát csak hibák, hiányosságok, tehát nem csalásról van szó, de a hibák 91%-ában a tagállamoknál igazából volt igazi információ arra, hogy fel tudjanak lépni és cselekedjenek. Én ezt nagyon fontos megállapításnak tartom ezt, és Piper úr is beszélt erről. A Piper úr egy hasonlattal élt, például, mint a, ő utalta a közlekedési szabálysértésekre, például a piroson átmenni. Tehát ebben az esetben itt súlyosabb a helyzet, ez egyetetek vele, ugyanis a összefoglaló dokumentumban a 11. oldalon a pénzügyi korrekciókról írnak, és itt azt írják, hogy a tagállamok a legtöbb esetben egyetértenek a pénzügyi korrekcióval, és ekkor következik a fontos dolog, mikor mi történik majd a korrekciós pénzzel, angolul olvasom fel, ezt más területekre szállhatják, ugyanazon tagállamon belül. Vagyis egyetértenek a pénzügyi korrekcióval, és ezt a pénzt amit igazából már nem is használhatnának fel, mert pénzügyi korrekcióról van szó, mégis a tagállamon belül köröz ez a pénz. Hát ez olyan, mint hogyha egy büntetés kéne fizetni a szabálysértésért, aztán pedig nem fizetjük be ezt a pénzt, hanem inkább valamit veszünk a boltban érte. Hát ez egy nagyon fontos pont szerintem. Mit kell tenni? Két dolgot. Az Európai Bizottságnak mondom, hogy tudjuk, hogy vannak bizonyos tagállamok, amelyek 80%-ban felelnek a hiba arányért, a jelentéskészítő erről beszélt. Biztos úr, úgy gondolom, hogy az önbizottságának tényleg valami tervet kéne kidolgoznia, kezdve a 2014-es, 2020-as periódussal. Tenni kell valamit azon tagállamokkal, hiszen, ahogy mondtam, 91%-ban tudják a tagállamok azt, hogy mit kell tenniük. Tehát van néhány tagállam, amely nem rendelkezik megfelelő ellenőrzési mechanizmussal, vagy nem megfelelően ellenőriz. Itt tényleg valamit tenniük kell, hogy tegyenek valamit ezekkel a tagállamokkal. Most már tényleg cselekedni kell, és most már tényleg el kell venni a pénzt tőlük. Ez ugyanis működik például Görögország esetében a mezőgazdasági szektorban blokkoltuk a pénzeket, és tényleg javulás volt tapasztalható. Tehát tényleg egy tervre van szükségük, szerintem ez a mentesítés egyik feltétele kell, hogy legyen. A második dolog, aminek meg kell történnie, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a mentesítésnél legyen egy cselekvési terv, a számvőszék jelentése igazából felszólít a cselekvésre, de már volt elég felszólítás, most már tényleg egy tervre van szükség, és a parlament és a bizottság ezt egyről nem tudja elvégezni, a tanácsra is szükség van. Fel kell szólítani a, az elnökségeket is, ők mindig eljönnek a mentesítési eljárás során, mindig elmondjuk, hogy a minisztertanácson belül a mentesítés nevetséges, mindenki a másikat védi, ezt igazából komolyan kellene venni, tehát mindenképpen a tanácsot fel kell szólítani, hiszen nagyon komoly a mentesítési folyamat, nem szabad egymást fedezni, és beszélni kell a szakbizottsági árnyékjelentéstevőkkel, jelentéstevőkkel. Egy igazi cselekvési tervre van szükség, egy igazi tervre van szükség, hiszen itt olyan dolgokról van szó, amelyeket már 19 éve hangoztatunk, és ezért kellene egy cselekvési terv, és így azon 91%-ban, amikor a tagállamok feléphettek volna, ezeket meg kell tehát szüntetni. Remélem, hogy a következő hónapokban sikerül majd ezt megoldanunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Stász kollega! Most pedig az ECR nevében Andreasen asszony parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A szenvevőszéket szeretném kérdezni, hogy egyet értenek-e azzal az igazolással, amelyet a bizottság ad a hiba arány 4,8%-ra való növekedéséhez. Hallottunk arról, hogy az egyik ok, hogy a szemvevőszék megváltoztatta a mintavételezési módszert. Ugyanakkor maga a, a beszámoló elismeri, hogy 0,6% lehet ennek tudható be, illetve a hibák egyharmada ennek tudható be. A beszámoló elején a szemvevőszég azt mondja, hogy a megállapított hibák nem egyenlőek a csalással. Az én országomban, az általam képviselt országban, hogyha valaki nem tartja be a közbeszerzési szabályokat, hogyha valaki támogatást kér nem szabályszerű módon és költségeket, pénzt próbál szerezni egy nem jogszerű módon, akkor azt csalásnak nevezzük, és eljárás indul ellene. Az elmúlt öt év során a bizottság a tagállamokat tette felelőssé a hibákért. Ugyanakkor jelentős hiba határok vannak a bizottság közvetlen irányítása alá tartozó területeken is. Meg tudják-e magyarázni, hogy miért van ennyi hiba ezeken a területeken? A hiba százalék 4,8 százalék. A számvevőszék rámutat, hogy bizonyos területeken a megvizsgált minták 60%-át érinti a hiba. Gondolhatjuk-e ez alapján azt, hogy a költségvetés csak 4,8%-át sikasztották el, vagy költötték el helytelenül? Hiszen normál szervezetekben, hogyha a minták 60%-ában szabálytalanságot találnak, akkor ö, a mintát szélesíteni kell. Nem tudom, hogy ezt megtették-e. az ö, e, teljes EU költségvetésre vonatkozóan. Ami a pénzügyi korrekciókat illeti, ö, Rémülten olvasom a 28. oldalon, a beszámoló a 28. oldalán, hogy volt egy olyan korrekció, amelyet Spanyolországnak vissza kellett volna fizetnie, ugyanakkor ezzel szemben további kiadási jelentések születtek, hogy alkalmazni tudják ezt a korrekciót. Tehát, hogyha így nem tudjuk beszedni a pénzt, akkor máshogy próbáljuk. Én ezt nem tartom pénzügyi korrekciónak. A másik az előfinanszírozás növekedése, ez is nagyon fontos kérdés. A mérleg azt mutatja, hogy 57 milliárd euró az előfinanszírozás amelyen nem számoltak el. Ez eszközként szerepel, aktívaként szerepel, de nem tudjuk, hogy hogy költötték el. És a bizottság azt mondja, hogy növekedni fog az előfinanszírozás, és ez növeli a hibák kockázatát. Mit tud erre mondani a bizottság? Ezt meg kell értenünk. A bizottság a költségvetés növelését kéri, és súlyos problémák vannak a cashflow és a kifizetések jóváhagyásával kapcsolatban. Akkor tehát a, a, mi, hogyan vélekednek az előfinanszírozás kérdéséről. A szemvevőszék megfelelő cash flow-t kér. Én itt parlamenti képviselőként legszívesebben egyetlen fillért sem bíznék a bizottságra. Mit tudnak erre válaszolni? A kollégáim azt mondják, hogy cselekvési tervre van szükség, megoldást kell találni. A mandátumomnak szinte a végén járok, és az egyetlen megoldás hogy ne adjuk meg a mentesítést a bizottságnak, hiszen a bizottság felelőssége, hogy gondoskodjon az adófizetők pénzének a megfelelő elköltéséről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő és utolsó előtti felszólalóként Zündergárt úr kapszót parancsoljon. Tak, Formán, og tak til... Köszönöm szépen, elnök úr. és köszönöm a számvevőszék beszámolóját. Nagyon érdekes ez. Csupán tegnap délután kaptuk meg, és meglehetősen komoly nagy dokumentumról van szó. De hogyha ezt megvizsgáljuk, a legmeglepőbb és a legmegrendítőbb rész újra, hiszen többször dejavú érzés fogja el az embert a beszámolót olvasván, tehát a legmeghökkentőbb rész az összefoglalás ahol a közös igazgatásban lévő programokról azt mondják, hogy a tagállamok hatóságai információval rendelkeztek, hogy kijavítsák a hibákat, és mégsem sikerült ez. Ez nagyon meghökkenti az embert. Most tekintsünk el attól egy pillanatra, hogy vannak olyan országok, ahol az állami apparátus voltak éppen egyik napról a másikra felszámolódik, nem működik tovább, de a legtöbb tagállamnak igenis volna administratív kapacitása, hogy kiavítsák a hibákat. De ezt nem tették meg. És minthogy ez így áll, azon kell gondolkoznunk, hogy miért is áll ez így, miért is vannak így a dolgok. Csalásról van szó, semmi kétség nem férhet hozzá, illetve régen mondjuk csalás eseteire figyeltünk fel, de most például a hegyvidéki térségek, vagy az erdő térségekre irányuló agrártámogatások területén látunk visszaéléseket, illetve pontatlanságokat. Csalásról van szó, vagy nem, illetve kérdezem, hogy felmerült-e a számvevőszékben, hogy egyes esetekben az Olafot is bekapcsolják azért, mert nem bizonyos szabályok nem megfelelő alkalmazásáról, vagy az adminisztratív szabályok kell figyelmen kívül hagyásáról van szó, hanem szándékos, tetleges elkövetésről van szó. Mert ez kimeríteni a csalás tényállását, már pedig a csalást az EU költségvetésének terhére követték el, Tehát vannak-e példák erre, hogy bevonták az Olafot? Előfordult-e, hogy a számvevőszék bevonta az Olafot azért, mert eh, a csalásra gyanakodott? Hosszú eh, a példák listája, és a számvevőszék feltételezi, hogy a hibákat jó szándékkal követték el, tévedésből követték el. Ez lett volna az első kérdésem. Aztán említette azt is, hogy az auditált tranzakciók kis és nagy hibákat tartalmaznak. Vannak hibák, amelyek az idő, a határidők feltüntetésével függhettek össze. De ugyanakkor a számvevőszéktől azt is szeretném hallani, hogy vajon 38%-os adat egy pontos adat-e? Hiszen, hogyha ezt a tranzakciót megvizsgáljuk, megvizsgáljuk akkor az-e az általános benyomásuk, hogy öt tranzakcióból kettő hibát tartalmaz. Van -e erre valami magyarázat? Hiszen igen magas eh, hiba százalék ez. A harmadik kérdésem pedig a következő. Van elképzelése a számvevőszéknek arról, hogy miért haladunk rossz irányban, hiszen növekszik a hiba arány évek óta. Nagyon sok jó, okos, pontos észrevételt hallottunk, de már megint dejavű érzésem van, ezt már egyszer láttam, ezt már egyszer hallottam, ezeket az érveléseket már felhozták. Úgy gondolom, hogy egyedüli magyarázatot az adhatna, hogy valami rendkívüli esemény történt, de van-e valamilyen új rendkívüli esemény, amelyel a negatív trendet továbbra igazolni lehet. Ez a probléma, a trend. Nem csak idén, hanem múlt évben és azelőtt is ez történt. Ugyanezt a hiba százalékot láttuk 2008-ban is, ez is egy választási év volt, illetve most választási év következik, mit mondunk a választóknak? Emlékszem, Szemete biztos 2010-ben a bizottság részéről arról számolt be, hogy csökkent a hiba százalék. És úgy ítélte meg, hogy a bizottság jó munkát végzett. De hát 2008-at írtunk akkor, is közelgett az európai parlamenti választás. Tehát nem egy konkrét évről van itt szó, ez itt a probléma. Köszönöm szépen, Szöndegárt képviselő. Végezetül pedig Érenhauser kollega kap szót, parancsoljon. Tessék, Érenhauser kollega. Én is rövidre foghatom magamat. Egy, három kérdésem van. A 11. oldalon, az összefoglalásban, a német változatban arról olvasok, hogy 600 78 millióval általános maradt a visszatérítés. Ez azt jelenti tehát, hogy ezt a 678 milliót 2008-ban visszatérítették? A második kérdésem. Abból indulok ki, hogy az ismét visszatérített pénzek, illetve vissza, azok pénzek, amelyeket vissza kellett volna téríteni, nem azonosak. Kérdezem tehát, hogy mennyit kellett volna visszatéríteni, és mennyit vontak be, illetve térítettek valójában vissza. És kérdésem az is, hogy mely területeken kellett volna visszatéríteni ezeket a pénzeket. Köszönöm szépen. Most pedig Kaldéra és Semete biztosoknak, illetve elnök úrnak is biztosnak adom meg a szót, és utána pedig négy kollega kap szót, hogyha még sikerül. Tehát parancsoljon, elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem a legjobban megfelelni a feladatnak, és igyekszem ezekre a kérdésekre választ adni. És köszönöm persze az észrevételeket, kérdéseket, meglátásokat. Egy-két kérdéstre közösen válaszolok, hiszen vannak kérdések, amelyek ugyanazokat a problémát, témákat taglalják, mások pedig nem. És sorban haladok. Piper úr, arra szólította fel a számvevőszéket, hogy ország specifikus auditokat és jelentéseket készítsen el. Nos, erről részletekbe folyó vitát folytattunk már korábban is, és úgy gondolom, hogy a DASZ, a megbízhatósági nyilatkozat nem feladata, hogy ezt minden egyes tagállamra lebontsuk. Persze a, tag, a bíróság ezt megteheti, és hogyha specifikus kihívások előtt állunk, akkor specifikus tagállamokra le is bontjuk ad azt. A számbevőszék persze forrásainak rendelkezésére állása tekintetében módosíthatja munkáját a jövőben. Ugyanakkor az az információs dokumentumban, dokumentummal való elégedetlenségében nem értek egyet. Hogyha elolvassa, ez egy prezentáció, és a szavak ugyanazok. A két um, sorban szóltunk erről, tavaly is szóltunk erről, idén is. Lehet, hogy a layout nem elég jó, igyekszünk ezt majd a jövő évben uh, átalakítani, hogy megszólítsuk az önök az ön felvetéseit. Vogan úr, a pénzügyi korrekciókra, illetve a visszatérítésre kérdezett rám. Nos, ez egy nagyon komplex kérdés a visszaszerzések kérdése, hiszen hogyha számokat akarjuk ért- értelmezni, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. Fennáll ugyanis a csábítás, hogy azt gondoljuk, hogy a pénzügyi korrekcióra és visszaszerzésre visszaszerzésre vonatkozó bizottsági számadatokat összehasonlítsuk a, a számbevőszék becsléseivel. Márpedig úgy gondolom, hogy nem helyes így eljárnunk, nem értelmezhetjük így a számokat. Nem szabad összehasonlítani becsléseket a konkrét visszaszerzési számadatokkal. Az Európai Bizottság feladata, hogy az európai költségvetést megvédje, és az Európai Számvevőszék pedig az audit során felmerülő hiba százalékra mutat rám. Ám bizottság által eh, végrehajtott eh, korrekciók és behajtások 2004 eh, és 94 és 2006 közötti területre vonatkoztak, és ebből azt látjuk, hogy ha a múlt periódusra való a hiba százalékot vizsgáljuk a mostanival, akkor a hiba százalékok magasabbak voltak. Nézzük meg a trendet. 2006-tól kezdve a trend csökkenő tendenciát mutatott. Igaz, hogy az elmúlt három évben enyhén növekedni kezdett, de történelmi perspektívában ez összehasonlítás nem állja meg a helyét, hiszen jelentős csökkenést mutatott a hiba százalék az elmúlt években. Tehát a bizottság erőfeszítései jogosak és eh, célra vezetőek, és ezt el kell ismernünk. Ám a pénzügyi korrekciók kivetése nem azt jelenti, hogy hibák megszűnnek, eltűnnek egyszer és mindenkorra, és ön említett is egy-két ilyen ügyet felszólalásában. Hogyha tehát nincsen nettó kihatás, a hibák megmaradnak. És az igazi kérdés az, hogy sikerült a hibákat kiküszöbölnünk. Ha tehát a tagállam nem a kedvezményezettől nyeri vissza a kifizetett pénzeket, nem tudjuk hajtja be, akkor a pénzügyi korrekció voltak éppen az egyik kedvezményezettől a másik kedvezményezettőlhez való pénzügyi átcsoportosításként működik. És végezetül kifizeti ezt meg? Hát úgy hiszem, világosan láthatjuk, hogy az adófizető. Hiszen megvédjük az európai költségvetést, de valaki ennek ellenére fizeti a hibákat, és ez az tagállami adófizető. Tehát az európai költségvetést megvédhetjük, de a hibát nem javítottuk ki, ha így járunk el. Láthatjuk, hogy a korrekciók hosszú idő alatt válnak működővé. Beszéltünk például a pénzügyi korrekciókról Spanyolországban. Mennyi időbe tellett ez még hatásossá vált Spanyolországban, és melyik időszakra hatásos? Látjuk, hogy ez az előző programidőszakból származtak a hibák, és mégis ilyen hosszú ideig tart, még sikerül őket kiküszöbölni. Összességében tehát azt mondanám, hogy a pénzügyi kiküszöbölés, vagy a pénzügyi korrekció csupán része az összképnek és ez megmutatja, hogy a bizottság erőfeszítéseiben milyen célokat ér el, milyen eredményeket ér el, és hogyan ö, sikerül korrigálni a téves kifizetések tényét ugyanakkor. Az összképet a számbevőszék munkája adja meg, amely megmutatja, hogy amely jelentésében megmutatja, hogy az európai költségvetés kö- kifizetésének hány százaléka szorult korrigálásra. És persze különbséget kell tenni hibák, a tévedések és a csalás tényállása között. Világos, hogy a hiba nem csalás. És a számvevőszék auditjainak célja nem az, hogy a csalásra felhívja a figyelmet, a csalás öm, haszonszerzést szolgáló szándékos cselekedetként írható le, és a számvevőszék ellenőrzései nem ezt szándékszanak feltárni. Ám hogyha feltárunk egy ilyen esetet, akkor magától értetődően a hatáskörre rendelkező testülethez, tehát az Olafhoz fordulunk. És egy-két ilyen esetben ezt meg is tettük. 2012-ben, és persze az Olaf majd megteszi a megfelelő intézkedéseket. Azonban azt állítani, hogy a szabálytalanság, a szabálytalanság azt jelenti, hogy megfelelő a szabálykövetés hiányában fizettek ki támogatásokat. Ahogyan bevezetőmben mondtam, a parlament és a tanács egyeznek meg azokról a kiegészítő szabályokról, amelyeket a kifizetésekhez kötik, és amelyeket ezek szerint a hibás kifizetésekkor nem tartanak be. Ugyanakkor ez nem csalás. Arra vonatkozólag pedig, hogy mit tehet a számvevőszék, hogy hosszú távú előrejelzéseket eh, mutasson be a cashflow-ról. Nos, Nos, tehát, tehát nos, a felelősségvállalások, az előfinanszírozási öm, kötelezettségek és az általános kötelezettségvállalások vizsgálata lehetővé tenne egy ilyen előrejelzést. Mi több a főkönyvekben feltüntetett számadatok alapján a bizottság eljárhat a cash flow tekintetében is. Persze ugye a híres kintlévőségék, illetve a, a számadatok közötti különbségek azok, amelyekre hivatkoznunk kell, hiszen a ki nem fizetett, nem teljesített kötelezettségek számadata folyamatosan jön nő. A 2007-2013-as időszakban a kötelezettségek és a kifizetések közötti öm, különbség 50 millió volt már, ez 113 millióra nőtt. Tehát több mint 50 százalék, több mint 100 százalékkal nőtt. Tehát a kifizetési kötelezettségek és a ki, konkrét kifizetések közötti szakadék eh, nőtt, és ez persze az európai költségvetésre nagyon nagy terhet ró. Értem én Mulder úr eh, elégedetlenségét, és nagyon is nyomon követem felvetését, aggájait a számbevőszékkel kapcsolatban. Azonban máma nem szeretnék erről beszélni, hiszen az éves jelentésről tárgyalunk ma, de nagyon is figyeltem az ön felvetéseire, aggájaira. Aztán a hiba százalék parkok növekedésével kapcsolatban említették az egyes pillérű, az agrártámogatás első pillérében jelentkező hiba növekedést. Úgy gondoljuk valóban, hogy feltárul itt annak a területe, ahol a bizottság a tagállamokkal szorosabbra foghatja együttműködését a növekedés okainak feltárásában. Az Ajax rendszer amely néhány éven keresztül megfelelő minimalizálta a hibák jelentkezésének kockázatát, megítélésünk szerint nem működik kellőképpen. Éppen ezért a tagállamoknak és a bizottságnak közösen meg kell vizsgálniuk, hogy mi nem működik kellőképpen az Ajaxban. Valóban egy-két tagállamban a konkrét támogatási terület bevallási rendszer sem működik megbízhatóan, és talán ezzel is magyarázható növekedés egy része, de nem magyarázható teljes növekedés. Mint hogy a tagállamok megállap, egyetértettek abban, hogy nem akarnak módszertani vitát, de meg szeretném erősíteni ennek ellenére, hogy a bíróság, a számbevőszék nem változtatta meg a módszertanát, hanem sokkal inkább a számviteli rendszer változásait vesszük figyelembe, Ilyen módon tehát minden tranzakciónak a valóság területét kell tükrözni, és ez két területen nem történt meg. Az általános szakpolitikák és a külügyi akciók területén. Azonban most már minden szakpolitikai terület összehasonlíthatóságát lehetővé tesszük, és így eh, az eh, időbeli összehasonlíthatásság is eh, lehet lehetővé válik. A bírus, a szembeviszék nem változtatja meg a módszertanát e, újton újra, hanem sokkal inkább a nemzetközi könyvvizsgálati e, normákat e, vesszük figyelembe, és ezen nemzetközi normákra építjük a munkánkat. Márpedig, ha ezek a nemzetközi számvétel és könyviteli normák megváltoznak, akkor az a számbevőszéknek is tükröztetnie kell ezt munkájában. A DASZ megközelítésben való változásunkat, változtatásainkat mindig megvitattuk mind az Önök Szakbizottságával, mind a Parlamenttel, mind az Európai Bizottsággal. The question that is put by Mr. Gressler. Gressler asszony kérdésére is válaszolnék, a pontatlanságokra és a hiba százalékokra kérdezett rá, mondván, hogy itt világos válaszra van szükség. Nos, megadom a világos választ. Nem hiszek abban, hogy a számvevőszék audit eredményei ne az Európai Unió jogszabályain, illetve az audit normákon nyugodnának. Mint pontosan tudják, egy adversárius eljárást irányoz elő az eljárásunk az auditorok és a számbevőszék között. És ez lehetővé teszi az audit számára, hogy új bizonyítékokat most mutasson föl. Az pedig világos, hogy a bíróság kötelezettsége, hogy az új jogos bizonyítékokat és tényállásokat figyelembe vegye a audit elkészítése során is így. Előfordul az is, hogy vagy a nemzetközi, nemzeti hatóságok, vagy pedig az Európai Bizottság az adverzárius eljárás során új bizonyítékokat mutatnak be, tehát a szembeállításon alapuló eljárás során, és um, ezeket természetesen figyelembe vesszük. Azok az esetek, amelyekre a folyamat során felhívjuk a figyelmet szabálytalanság vagy hibeként, gyakran nem relevánsak, illetve hogy az új információk tekintetében elveszték a relevanciájukat. Tehát az új bizonyítékokat és rá figyelemmel vagyunk, a tagállamokkal és a bizottsággal való intenzív párbeszédünk során. Persze ezeket a kapcsolatokat ápolni kell, és eh, támogatni kell, és minden kiegészítő vagy szuplementer bizonyítékot is figyelembe kell venni. Erre vonatkoznak egyébként a, a viselkedési kódexünk és a, a szakmai normáink is ezt írják elő. Végezetül pedig, végezetül tehát a Andreasen asszony kérdésére szeretnék válaszolni. Mi szerint, hogy a, mód, a mintavételi módszer megváltoztatásából erede a hiba százalék növekedése. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hiba százalék növekedésének csupán egy harmada, tehát 0,3 százaléka ered a megváltozott mintavételi módszertamból. Ezt bevezetőmben is elmondtam minden 0,3%-on túl mutató növekedés más okokra vezethető vissza. Tehát, hogyha 2012-es évet, a 2012-es évvel akarjuk összehasonlítani, úgy, hogy a módszertani változásokat levonjuk, akkor 3,9, illetve 4,5 százalék lesz a két arány, tehát 3,9-ről 4,5 százalékra nőtt a hiba arány. Zondergárd asszony amikor a hiba becslés módszeréről, illetve a hibák eh, előfordulásának sűrűségéről, frekvenciájáról beszélt, eh, erre kérdezett rá. Nos, mi azokat az eseteket mutatjuk meg, ahol a bíró a számbevőszék szabálytalanságra talált, de ezeket nem extrapoláljuk, hanem a súlyos hibákat emeljük ki, és ezen alapon extrapoláljuk a hiba százalék becslésünket. Azaz tehát ezen információ relevanciája a hiba, hiba frekvencia, tehát hiba erőfordulás tekintetében öm, így kerül kiszámításra és hogyha megvizsgáljuk a saját igazgatásban és a közös igazgatásban ellenőrzött programokat, látjuk, hogy ezek főleg a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság területén jelentkeznek. Lehet, hogy egy-két kérdésre nem válaszoltam, és természetesen írásban örömmel megteszem ezeket, de sajnos elnök úr, most itt be kell fejeznem, és írásban válaszolok minden más kérdésre. Köszönöm. Just, uh... Köszönöm szépen. Semeta biztos úrral beszéltem, egy kicsit még tud maradni, ezért azt javasolnám, hogy az a négy képviselő, aki még mindig kérdezni szeretne, azok most megkapják a szót egy-egy percre, és így Káldéra úrral is tudunk még egyeztetni. Ines Ayala lesz az első, majd Calvin Epping úr utána. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egy kicsit frusztráló ez, mert csak egy percem van, pedig alapvetően szerettem volna valamit elmondani. Nem értek egyet eh, mindennel, amit elmondott, egy kicsit leegyszerűsítette a dolgokat. Azt mondta Kádére úr, hogy a módszertanban változás történt, látható ebben a jelentésben is, hogy a szúrópróba-szerű ellenőrzések is kihatottak erre. A módszer a módszert tehát mindenképpen figyelembe kell venni, mert ez nem biztos, hogy tükrözi a valóságot. Az is fontos, amiket elmondott a példák kapcsán, például a szociális alap esetében, egy pontos spanyol példát említett, azt láthatjuk, hogy változások voltak az elmúlt években, a munkanélküliség növekedett, a trojka megváltoztatta a munka törvékeimet, ez nagyon nehéz döntés volt Spanyolországban. Láthattuk azt is, hogy 2008-tól kezdve létezett a válság, problémák voltak, mert nem volt megfelelő rugalmasság. Semeta úrtól azt kérdezem, hogy figyelembe vették-e ezt, a azt figyelembe vették azt, hogy az SZ-nak milyen fajta hatása volt, itt volt egy kis kiakazítás a válságot követően, de hogyha most a nagy munkanélküliséget nézzük, nincsenek munkahelyek, akkor felmerül a kérdés, hogy ezt figyelembe vették-e. Az szokásos gyanúsítottak, beszélt Görögországról, Spanyolországról, Olaszországról, én szeretném, hogyha már ő felelős ezért, akkor nézze meg a részleteket, mert az EU védelménél, a pénzügyi korrektúráknál, a kifizetések megszakításánál, Spanyolország esetében az volt a helyzet, hogy néhány esetben fordult ez elő, és Egyébként pedig nálunk alacsonyabb volt az arány, mint Németországban 2012-ben, tehát kevesebb programot szakítottak meg, mint amennyit Németországban. Tehát mindenképpen ezt is meg kell különböztetni Piper úr, és ezt fel kell osztani Kajder úr, illetve Semete úr. A következőket mondanám önöknek. Hogyha azt mondják, hogy az egyes eh, esetekben Görögország, Spanyolország, esetében a kohéziós országokban, vagy az új tagállamok esetében a kohézió, vagy a vidékfejlesztés esetében, hogyha azt mondják, hogyha egy ország hogyha itt bizonyos hiba arányok vannak. Akkor azt láthatjuk, bizonyos esetek azt, hogy másfajta a hiba arány. Köszönöm. Yeah, thank you very much. These were three minutes, so... Köszönöm szépen, ez három perc volt, de fontosak voltak a megjegyzések. Kálfin kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Akkor nekem mínusz két percem van, onnan indulok, igaz? hogy kompenzáljuk. Nem, tessék, csak nyugodtan mondja az elnök. Megpróbálok rövid lenni. Persze megfelelő intézkedéseket kell hoznunk, miután elemeztük a szemvevőszék jelentését, és köszönöm Káldera úrnak a világos beszámolót. Mielőtt levonnánk a következtetéseket és döntéseket hoznánk, azonban még mindig vannak néhány van néhány kérdés a módszertanal kapcsolatban, nem is magával a változással kapcsolatban, hanem hogy túl gyakran vannak a változások. Még mindig nem világos számomra, hogy csak az előkifizetések, vagy a külügyi cselekvések, amelyeket érint ez az új módszertan, vagy egy másik terület és az előkifizetések területén bekövetkezett változások hogyan tükröződnek az Unió minden egyes fontos programjában. A másik dolog az intézmények által elkövetett hibákat szemszerűsíthetetlennek minősítették. Ez is oka lehet a növekedésnek. Ahhoz, hogy tudjuk, mi történik, nehéz ezeket a különböző módszertanokat egyszerre lekövetni, és ezek az adatok elégtelenek. A második, amit beadott számunkra, ezek a táblázatok, ezek nagyon hasznosak, és felelnek korábbi ajánlásokra. A legtöbb esetben azt látom, hogy intézkedéseket hoztak a számvevőszék ajánlásainak megfelelően, de még továbbra is van probléma. Kérdés tehát, hogy miután az ajánlásokat betartották, miért van még mindig ez a riasztó hiba arány? Nem világos számomra, amit a beszámolóban elmondott, a 270 milliárd előirányzattal kapcsolatos kérdés. A következő pénzügyi időszakban kiadásorientált megközelítést alkalmaznak, és ennek az eredménye is nagyon fontos lesz 2020-ig. A hiba arány 4,8%, ez azt jelenti, hogy a teljes 140 milliárd euró esetében, tehát akkor 6,8 milliárdot érint a hita. Az összes projektet érinti ez, vagy vannak különböző szint szintű érintettségek a 6,8 milliárd esetében, amely a teljes költségvetés 4,8%-a? Ez sem teljesen világos. Nagyon hasznos lenne a parlament számára, ha lehetséges, hogy végezzenek összehasonlítást a korábbi pénzügyi évvel. A, igaza van, a kül, hogy a kiadások, a költések mintázatának a különbsége felel az eltérésekért. De most ismét növekszik ez a hiba arány. Összehasonlíthatjuk-e a korábbi évekkel, hogy láthassuk, hogy a mintázatok mennyire felelnek meg egymásnak? Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök az utolsó hozzászóló Pink kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólók ö, sorát megszakítva rövid leszek. Müller úrnak mondanám, hogy a pozitív dasz szal kapcsolatban 2004-ben, amikor az új bizottság megjelent, akkor azt mondták, hogy ők a pozitív dasz ra fognak törekedni, és később 7,3% volt a hiba arány. Volt egy olyan elképzelés, hogy a mikromanagementen keresztül jelenjenek el Európában, és azt láthatjuk, hogy azok a politikai területek, ahol a hiba arány van, ott igazából a, abból fakadt a probléma, hogy itt különböző támogatások vannak, különböző programok, célkitűzések, például a Smartnak 42 célkülözése van, ezek közül csak 8 mérhető. Hát itt nem igazán lehet jó költségvetést létrehozni. Azt is láthatjuk, hogy növekedett a hiba arány, és azt is láthatjuk, hogy van egyfajta kapcsolat a rossz kezelés, rossz elnőzés között. Szeretném, hogyha magunknál is körülnéznénk, a mi szakbizottságunkban is körül kell nézni azt láthatjuk, hogy sokkal többet ígérünk, és nagyobb lesz a költségvetés. És nem csoda az, hogyha gondok lesznek, hogy olyan a költségvetés, amelyben mindig egyre kevesebb a pénz. Gyakran azt mondják az ECR-ről, hogy ez a rövidítés arra angolul, hogy az Európai Tanács képviselői, de itt azt kell mondjam, hogy ebben az esetben nem értünk egyet. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a valósággal szembe nézzenek. Remélem, hogy javítják a munkájukat, de ebben az esetben mi nem tudunk az Európai Bizottságnak mentesítést adni a frakciónk részéről. Elnök, köszönöm szépen, Káldéra úrnak 11-kor távoznia kell, és szeretnénk, hogyha egy rövid választ adnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és valóban szeretnék bocsánatot kérni. Hogyha kérik, akkor akár írásban is elküldöm majd a válaszaimat, de hát itt vannak a kollégáim is. Ők is segíthetnek. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne a korábbi pénzügyi tervekkel kapcsolatos összehasonlítás kapcsán. Persze meg lehet tenni a szükségeseket, de legfontosabb üzenet, amit szeretnénk átadni ebben az évben a jelentésünkkel, az az, hogy ne hátra tekintsünk, hanem előre. Most már van egy új programozási periódus, újfajta szabályok vannak, új prioritások, új célkötözések vannak, tehát egyértelmű volt az üzenet, egyszerű rendszerekre, egyértelmű célkötözésekre van szükség, teljesítményindikátorokra van szükség, amelyek megfelelőek, és eh, így kell megfelelő eredményeket elérni. Ezáltal önök is jobban készen állhatnak arra, hogy nyomon kövessék eh, a munkát, és pontosan e, ezt kell szem előtt e, tartaniuk akkor, amikor megvizsgálják a mentesítést. Köszönöm szépen a figyelmüket, és elnézést kérem, hogy nem tudok tovább maradni. Köszönöm. Okay, thank you very much, President Caldera. See you Köszönöm szépen, Caldera úr, és akkor találkozunk a következő alkalommal. Yeah. Dear colleagues, uh, now our... Kedves kollégák, az utolsó képviselőnek adok szót. Szabané asszonynak. Tessék. Szabané úr, köszönöm elnök úr, elnézést, hogy késtem. A közlekedési bizottságban volt egy fontos ülés. Kaldera úr már elment, de köszönöm szépen a jelentést. Most már befutott a legtöbb éves jelentés, néhány dologra felfigyeltem. Az Innovációs és Technológiai Intézet rendelettel kapcsolatban minősített véleményt adott a számvevőszék. Az audit igazolások nem megfelelő minősége miatt. A másik a Frontex, ahol nem megfelelő audit bizonylatok és szabálytalanságok figyelhetőek meg a 2012-es támogatásokkal kapcsolatban, ez is kérdés, és van egy új ügynökség, az Európai Menekült Támogató Hivatal. Az ügynökségek hálózatával kivélő az együttműködés, az Európai Vasúti Ügynökséggel folytatott együttműködés is ezt tanúsítja. Az elmúlt nyáron úgy döntöttünk, hogy minden decentralizált ügynökség rutinszerűen ö, készítsen el és adjon be nyomonkövetési jelentéseket, beszámolókat, és a határidők miatt Igyekszünk egyszerűsíteni a dolgokat, tehát november 26-a a mentesítési eljárás keretében a kérdések beadásának a határideje, és az árnyék előadókkal kapcsolat folytatott tárgyalások is folytatódnak december 5-6-én, 6-án. Lesz a következő lépés, aztán a meghallgatások január 20-a körül lesznek, és végül tájékoztatnám önöket arról, hogy van néhány egynökség, amelyeket már most meg tudunk nevezni, amelyeket meg fogunk hívni a meghallgatásra. A, a hálózat jelenlegi koordinátora, a vasúti ügynökség, az egyik, majd pedig a következő koordinátor, az FRA, a Frontex is, valamint a menekült ügyi támogatóhivatal, amely a szemvevőszék nagy itója alá kerül. És az is előfordulhat, hogy olyan ügynökségeket meghívunk, amelyek mentesítését elhalasztották vagy megtagadták, és megvizsgáljuk, hogy sikerült-e javítani a gazdálkodásukat. A CEPOL ilyen a közlek, környezetvédelmi hatóság, az élelmiszerbiztonsági hatóság és mások, esetleg őket is meghívjuk a meghallgatásokra, és talán az ECTC-t, bár itt minősített beszámoló kiadására került sor, de a szemvevőszék szerint már kijavították a hibákat, tehát lehet, hogy őket nem hívjuk meg. A bizottság Got is meghallgatjuk a menetrenddel kapcsolatban. Tehát ez a tennivalók listája a mentesítéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen a számvevőszéknek az éves beszámolót. Köszönöm. Ja, vielen Dank, liebe. Köszönöm szépen, kedves kollégák ezt a nagyon átfogó eszmecserét és vitát, nagyon sok fontos kérdést vetettünk föl, melyekre a számbevőszék elnöke válaszolni tudott, de nagyon sok kérdés a bizottsághoz intéztek, ezért kérem, hogy szemet a biztos válaszolja meg a kérdéseket. Ön szó. Thank you very much and... Köszönöm szépen. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a feltett kérdésekért. Az általánosabb megjegyzésekkel kezdeném. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a szemvevőszék vizsgálatának eredménye értelmében több mint 130 milliárd eurót tökéletesen, törvényesen költöttünk el. Ezt is fontos figyelembe venni. A másik, nem hasonlítjuk össze a helyzet, az egyes tagállamok helyzetét, hogy az EU költségvetés ö, elköltése jobb-e vagy rosszabb, mint egyes tagállamok költségvetésének a végrehajtása, hiszen nem ugyanazt a módszertant alkalmazzák a tagállamok számvevőszékei, mint az Európai Unió számvevőszéke és a nemzeti ö, költségvetések végrehajtásának a szabályai sem ugyanazok, tehát ilyen összehasonlításokat nem lehet tenni, hogy ki teljesít jobban az EU vagy a tagállamok. Hallattuk az Egyesült Államok szenvevőszékének munkatársát egy nemrégi meghallgatáson, mely szerint az náluk a hiba határ körülbelül hasonló a miénkéhez. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nem számlákról beszélünk. A bizottság számláiban semmilyen lényeges hiba nem volt az elmúlt hat egymást követő év során, hogyha egy magáncég esetében a számlák tiszták, tehát teljes információt nyújtanak a cég működéséről, akkor arra büszke a cég, és a bizottság is büszke lehet arra. hiszen nem olyan könnyű figyelembe venni a különféle műveleteket, a egymástól eltérő műveleteket, a, itt a költségvetés végrehajtásáról és a ö, beérkező összegek beszedéséről beszélek, a bevételek beszedéséről. Piper úr, amit említett, teljes mértékben osztom az ön megközelítését és a célokat, amelyeket említett a mentesítési eljárással kapcsolatban, és természetesen boldogan együttműködünk önnel minden kérdésben. Az ö, korábbi mentesítési eljárások során tett ajánlások végrehajtását, illetően is számos ilyen ajánlást a bizottság teljesített, végrehajtott. Tehát sokkal korábban beadtuk a beszámolót, mint a korábbi években, és a beszámoló tartalma is jelentősen javult. De nem akarunk itt megállni, a bizottság azon dolgozik, hogy egy átfogó rendszert alakítson ki, teljesítménymérési rendszert, amely tartalmazza a teljes láncot a menedzsment tervezéstől az éves cselekvési jelentésen keresztül a szintetizáló jelentésig és a végső értékelő jelentésig, és teljes konzisztenciát szeretnénk megteremteni az egész lánc során. Ezt szeretném válaszolni a megjegyzéseikre, mely szerint jobban stru kell strukturálnunk a teljesítménymérésünket, mégpedig olyan módon, amely összefügg, közvetlenül összefügg az EU költségvetésével. Én is ezt nagyon fontosnak tartom, és a szándékunk pontosan az, hogy ezt meg is tegyük. Számos kérdés hangzott el, a pénzügyi korrekciók tekintetében is, hogy ezeket megfelelően figyelembe vettük-e, vagy sem, és mit tehetünk ennek érdekében a jövőben. Ezzel kapcsolatban az első dolog, amelyre rámutatnék, az, hogy a pénzügyi korrekciók rendszerét jelenleg is alkalmazzuk a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően, amelyet ez a parlament és a tanács együttesen fogadott el. Nem találhatunk fel olyasmit, ami nem felel meg a jogszabályoknak. A jelenlegi jogszabályok pontosan megmondják nekünk, hogy a bizottság a pénzügyi korrekciót mikor írhatja elő, és hogyha a tagállam ezzel egyetért, akkor újra felhasználhatja a pénzt más projektekre, hiszen ezt írja elő a jogszabály. Ez a jelenlegi rendszer. Ez nem jelenti azt, hogy nem védjük meg az európai költségvetést a pénzügyi korrekciók javításával, hiszen azok a kiadások a tagállamok részéről, amelyek nem voltak szabályszerűek vagy hibásak voltak, ezek tekintetében pénzügyi korrekciókat írunk elő, és ezeket a projekteket töröljük az európai költségvetésből történő finanszírozásokból. Ez nem igaz, hogy a, a EU költségvetést, illetve elhangzott az a megjegyzés, hogy az EU költségvetést védjük a korrekciókkal, de nemzeti költségvetést nem. Figyelembe kell venni, hogy amikor a bizottság előírja a korrekciót a tagállam számára, és ha a tagállam nem hajtja be a végső kezdeményezett től ez a kérdéses pénzt, akkor a nemzeti parlamentnek kell megvizsgálni a helyzetet, tehát itt a tagállam felelőssége az, ami szóba jön. Ez az ő problémájuk, ez egy specifikus probléma. Ami a jövőt illeti, tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy a következő program, programozási periódusban egy nettó korrekcióra törekszünk. A netto pénzügyi korrekciót néhány specifikus esetben fogunk alkalmazni, amikor a tagállam nem ért egyet a korrekcióval, a bizottság képes lesz előírni a nettó pénzügyi korrekciót. A a legtöbb esetben a tagállamok azonban egyetértenek a korrekcióval. A következő programozási időszak során, hogyha a, elfogadják azokat a szabályokat, amelyekre számítunk, akkor sokkal szigorúbbak lesznek ezek, és lehetővé teszik, hogy az, hogyha a számlák bemutatása után mi azt állapítjuk meg, hogy szabálytalanságok történtek a kiadások terén, akkor a bizottság nettó pénzügyi korrekciókat írhat majd elő. Nagyon figyelmesen hallgattam Piper úr és mások megjegyzéseit a, a, arról, hogy ennek a, pro, ennek a folyamatnak automatikusnak kell lennie, és a bizottság egy delegált aktus tervezetén dolgozik. A amely ezt lehetővé teszi. És ezzel kapcsolatban jogalkotásra van szükség, ez lehetővé fogja tenni számunkra, hogy ezt részletesebben megvitassuk, amelyet a bevezetőben az előadótól is hallottunk. Visszatérve azokra a tagállamokra, ahol a legtöbb hiba előfordul, az úgynevezett rossz tanulókra, A bizottság már mindegyikük tekintetében kidolgozott egy cselekvési tervet, hogy hogyan lehet megoldani az adott problémákat az adott országokban. Nézzük a mezőgazdaságot például. Az illetékes biztos partnerséget alakított ki az érintett országokkal, és konkrét cselekvéseket dolgoztak ki, hogy a hiányosságok problémákat hogyan lehet orvosolni. Természetesen megértem, hogy nekünk politikú, hogy mi politikusok azonnali eredményeket szeretnénk látni a cselekvések nyomán, ugyanakkor azok a cselekvések, azok az intézkedések, amelyeket a tagállamok megtesznek, időt igényelnek, hogy eredmények mutatkozzanak. Bizonyos időre szükség van, ez azonnal nem fog bekövetkezni de jelenleg is végrehajtanak olyan cselekvéseket, amelyek hozzá fognak járulni a hiba szint csökkenéséhez a jövőben. Hogyha konkrétan Spanyolországról beszélünk, a spanyol hatóságok a cselekvési terv alapján már módosítottak bizonyos operatív terveket, és a ö, szabályok ö, bonyolultságát már csökkentették. Ezekkel a kérdésekkel tehát már foglalkozott a, foglalkozott a nemzeti hatóság ebben a konkrét esetben Spanyolországban. Ez válaszol a, a Szender asszony felvetésére is. A szociális alap kiadásaival kapcsolatban ezek nemzeti szabályok, tehát nem a bizottság által előírt szabályokról van szó, hanem a nemzeti hatóságok által előírt szabályokról, és ők maguk nem tartották ezeket be. Tehát a tagállamokat kérjük arra, hogy egyszerűsítsék ezeket a szabályokat. És ahogy a bevezetésemben is elmondtam, azok a tagállamok, amelyek proaktívan élnek a, le, a lehetőségekkel, az egyszerűsített költségmodellekkel. E, ezen esetekben sokkal kisebb a hiba kockázata, mint azon országok esetében, amelyek bonyolultabb szabályokat alkalmaznak. De kidolgoztunk egy átfogó cselekvési tervet annak érdekében, hogy ezeket a hiányosságokat orvosoljuk, és foglalkozunk a legfontosabb problémákkal, amelyeknek megoldására még szükség van a helyzet javítása érdekében, ami a módszertan megváltoztatását illeti. Természetesen nem kérdéjelezzük meg a módszertan megváltoztatását a számvevőszék által, ez az ő dolguk, az ő felelősségük de ennek jelentős hatása volt az általános eredményekre, különösen a közvetlen menedzsment területén, ahol ezek az új ö, szabályok ö, alkalmazandóak ö, voltak. Nézzük például. Ö, azt a helyzetet, a külső, nézzük például a kutatás területét, vagy a, a külügy területét, ezeken a területeken az eredmények javultak volna a korábbi évekhez képest, hogyha nincs ilyen módszertani változtatás. Tehát mind a külügyi szolgálat, mind a kutatás területén alacsonyabb lenne, illetve a lényegességi küszöb alatt lenne a hiba arány. A külső támogatásnál 3,2% a hiba százalék, és, illetve a hiba százalék 3,2%-a a módszertani változtatásnak tudható be a kutatás területén is. 2,2% a módszertani változtatásnak tudható be. Ez tehát igenis jelentős hatással van a közvetlen irányítás területére. A módszertani változtatások ugyanis a közvetlen irányítás területén éreztették elsősorban a hatásukat. Mulder úr említette a mezőgazdaság területét, és hogy miért növekedik a hiba arány ezen a területen, bennünket is aggaszt ez a kérdés. És mondtam, hogy a kollégám, az illetékes biztos nagyon sokat dolgozott a partnerekkel azon, hogy megalapítsák a, ennek az okát, és dolgoznak azon, hogy javítsák a helyzetet új intézkedéseken, új eszközökön dolgoznak a tagállamokkal együtt a mezőgazdaság tekintetében, hiszen messze ez a legjelentősebb kiadási szegmens. Andreasen asszony említette a közvetlen irányítás területén megfigyelhető hiba határt, és ezek a hibák elsősorban, illetve ez a hiba arány növekedés elsősorban a módszertani számítás változtatásának tudható be, változtatás nélkül sokkal alacsonyabb lenne ez az arány, ami pedig az előfinanszírozást illeti. Szeretnék utalni a szemvevőszék megállapítására amely a külkapcsolatok területére és az előcsatlakozás területére hívja fel a figyelmet. A külkapcsolatok területe az a terület, ahol lehetőség van az előfinanszírozásra az időszakos clearing nélkül, és részben ez magyarázza az előcsatlakoz, az előfinanszírozás területén felmerült kérdéseket. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé kitértem minden kérdésre, amelyek elhangzottak. És most kezdjük. Ja, elnézést, Valden úr említette az teljesítménymérés kérdését. Azt hiszem, hogy erre már válaszoltam. Hogyha megnézi a bizottság dokumentumait, Itt az ellenőrzési láncról ezekben a dokumentumokban lehet olvasni. Köszönöm szépen, biztos úr, mondja az elnök. A záró megjegyzéseket és a válaszokat. Igen, köszönöm szépen, mondja Piper képviselő. Úgy érzem, hogy a kollégák is egyetértenek mindezzel, amit mondtam. Persze kompromisszumot kell találni képviselők között a jelentés tekintetében. Egy valamit azért ki szeretnék hangsúlyozni, nem Spanyolországot vagy Görögországot szeretném pellengére állítani, ám ha automatizmusról beszélek, akkor ez elvileg minden országra vonatkozna Németországban a Zárvidék tartománya, vagy Észak-Rajna-Vesztfália tartományában szintén elzárták a pénzcsapot, az európai pénzcsapot, tehát egy ilyen pénzügyi korrektúrára vonatkozó mechanizmus ezekre a tartományokra is vonatkozna. Ne gondolják, hogy csak bizonyos országokat akarnék pellengére állítani. Még a számvevőszekről egy észrevétel. Az országjelentéseket elutasítja a számvevőszék, azonban ragaszkodni fogunk ehhez, akkor mondjuk azt, hogy vegyük azokat az országokat jobban górcső alá, amelyek föderális struktúrával működnek, mondjuk Németországot is, épp úgy, mint Spanyolországot, ahol az autonóm régiók működnek. Akkor legyen ez egy ilyen jelentés. Lengyel, Spanyolország és Németország egy közös ország jelentésben. De hát ez persze nagy kihívást jelent majd a számbevőszéknek. Végezetül pedig biztosnak meg szeretném erősíteni, hogy 95%-ot pozitívan értékelünk. Ez egy üzenet valóban. Ám ha a maradék 5%-nál 70-80%-ban mindig ugyanazok a hibák jelennek meg, mindig ugyanazokkal a hibákkal, akkor éppen ez az a terület, ahol még a maradék 5%-ot is javíthatnánk. Azt hiszem, hogy ezt a filozófiát kell követnünk annak érdekében, hogy az európai költségvetéssel jól gazdálkodjunk. Köszönöm szépen még egyszer a nagyon intenzív előkészítő munkát, és az eszmecserét. Köszönöm a számvevőszéknek és a bizottságnak mindazt, amit elmondott, mindazt a munkát, melyet elvégeztek. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon becsvágyó DASZ vagy mentesítési eljárás veszi kezdetét. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, ezzel a mai, ma délelőtti nyilvános ülést berekeztem. Köszönöm szépen minden érdeklődőnek, minden résztvevőnek, a számvevőszék elnökének, tagjainak, Semet a biztosnak, hogy itt voltak, a mentesítési eljárásban persze még elegendő lehetőségünk lesz, hogy a különböző kérdésekről beszéljünk. Úgy gondolom, hogy ezzel összefüggésben érdemes volna megvizsgálni, hogy a hibák és a hiba százalékok egyes részei nem a nagyon bonyolult szabályokra vezethetőek vissza, nem lehetne el szabályokat egyszerűsíteni. Én legalábbis évek óta emellett küzdök, kardoskodom. Greszle asszony az új költségvetési ö, szabályokról szóló jelentést jelentéstervezettel úgy hiszem, hogy ö, alapot tervezett, teremtett ezen egyszerűsítésre. Köszönöm a résztvevőknek a munkáját, bezárom, berekeztem a nyilvános ülést, de kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt, hogy folytathassuk a koordinátorok ülésével, kérem tehát, hogy a vendégek minél hamarosabban és minél tempósabban hagyják el az üléstermet annak érdekében, hogy az árt ajtók mögötti ülést folytathassuk.